Meine sehr verehrten Damen und Herren. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt az Európai Parlamentben. A mai félnapos konferenciánkon, amely az Európai Unió hosszú távú fejlődésével és a hosszú távú befektetésekkel foglalkozik. Mielőtt megkezdjük a napi rendet, Szeretném még egyszer kifejezésre juttatni, és azt hiszem, ez az önök, ezt az önök nevében is megtehetem, hogy nagyon megráz bennünket az, ami Japánban jelenleg történik. Horrorisztikus hírek érkeznek Japánból folytonosan, és amikor már azt gondoljuk, hogy a legszörnyűbb időszakon túl vannak a japánok, akkor újabb hírek érkeznek arról, hogy még mindig nem látni a végét a szerencsétlenségeknek, katasztrófáknak. Szeretném önöket arra kérni, hogy együttérzésünk jeléül most egy percre, egy perces néma csöndben felálljunk. Köszönöm szépen. Ich begrüße heute zunächst einmal die Vertreter der nationalen Szeretném most üdvözölni a nemzeti parlamentek képviselőit. Nem sűrűn van alkalmunk arra, hogy a nemzeti parlamentek képviselőit itt üdvözölhessük az Európai Parlamentben, Brüsszelben. Nagyon örülök, hogy ilyen szép számban megjelentek és elegetettek a meghívásunknak. 18 tagállam képviselteti magát, parlamentje képviselteti magát, néhány esetben két parlamenti kamara is részt vesz a konferencián. Szeretném arra kérni önöket, hogy nyugodtan kommentálják a katalógust, amelyet szétküldtünk, ugye a kérdéseket szétküldtük, és a parlamentek válaszoltak ezekre a kérdésekre. A KRISZ szakbizottság 2009 végén jött létre az Európai Parlamentben, és a Munkaidejének első felében a válság okaival foglalkozott, és megpróbált javaslatokat kidolgozni az olyan intézkedésekre vonatkozóan, amelyekkel a válság enyhíthető, illetve kikerülhetünk belőle. Szeretném összefoglalni azt, hogy mire jutottunk. Megállapítottuk, hogy az Európai Unió egy válaszúthoz érkezett, és hogyha most nem indulunk el a megfelelő úton az elkövetkezendő években, akkor az a veszély fenyeget, hogy még a válság előtti helyzetet, állapotot sem sikerül visszaállítanunk, hanem előfordulhat, hogy ezzel szemben egyfajta visszaesés veszi a kezdetét. Másodszor megállapítottuk a KRISZ bizottságban azt is, hogy az Európai Uniónak a különböző nemzetközi fórumokon, a Világbank fórumán belül, a G20-as csoporton belül, vagy az ENSZ különböző formációin belül egy hanggal kell beszélnie, egy hangon kell szólnia, és egy képviselőre van szüksége. Ez harmadszor azt jelenti harmadsorban, hogy egy erős biztosra van szükségünk, aki felelős ezekért a kérdésekért. Mindez ellentétben áll azzal, amit jelenleg látunk. Kormányközi megállapodások születnek a kritikus döntéshozatali pontokon, és gyakran az Európai Parlament bevonása nélkül születnek meg a döntések. Sokszor a nemzeti parlamentek, amelyeket önök képviselnek, szintén csak utólagos beleegyezésüket adhatják ezekhez a megállapodásokhoz. Ötötször megállapítottuk azt, hogyha Európa az egyre nagyobb globális versenyben szeretne helytelni, akkor a lehető legmodernebb infrastruktúra van szüksége, ez pedig csak akkor lehetséges, hogyha határokon eltívelően együttműködünk, és megtesszük mindazt, amit az egyes nemzetállamok nem képesek önállóan megtenni. Ide tartozik az energiaágazat, a digitális Európa területe, a logisztika, a közlekedés és még sok egyéb terület. Ezek a befektetések, beruházások az infrastruktúrába finanszírozhatók, és a különböző euró kötvényekkel, Mester úr majd biztosan szól ehhez, és ezekkel is kell finanszíroznunk őket. Utolsó sorban pedig sikerülnünk, sikerrel kell járnunk, amikor megpróbáljuk a középvállalatokat előmozdítani, hiszen ők képezik az európai gazdaság gerincét. Úgy kell továbbfejlesztenünk a középvállalatokat, hogy továbbra is kulcs szerepet játszhassanak. Itt nem elegendőek a különböző szóbeli engedmények és a szóbeli támogatás, hanem konkrét lépésekre van szükség. Ma bizonyos értelemben elértük a csúcspontját annak a párbeszédnek, amelyet a Krisz szakbizottság keresett a nemzeti parlamentekkel is folytatott vele, velük, és éppen ezért, még egyszer elmondom, nagyon örülök, hogy a nemzeti parlamentek részéről olyan sokan elérkeztek ide ma hozzánk. Ezen túlmenően megbeszéléseket folytattunk a különböző kormányok és parlamentek, szociális partnerek és nemzeti bankok képviselőivel, hogy tájékozódjunk a helyzetről az egyes tagállamokban. Csehországban, Portugáliában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Berlinben jártunk, jövő héten pedig kedden Aténba megyünk, hogy helyben tájékozódjunk a fejleményekről. A mai konferencia két részre oszlik. Az első részben Legfőképpen arról lesz szó, hogy megvitassuk a szükséges hosszú távú beruházásokat, annak érdekében, hogy a munkahelyeket megőrizzük, és a növekedést is szavatoljuk. Máskülönben nem sikerül a válságból kikerülnünk, és nem tudjuk csökkenteni az adós, eladósodottságunkat sem, ami pedig nagyon fontos. A konferencia második része azzal foglalkozik majd, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy az Európai Unió stratégiája, a 2020-as stratégia valóban el tudja érni célkitűzéseit. Tudjuk és fájdalommal emlékszünk arra, hogy az első kísérlet az úgynevezett Lisszaboni stratégia, amelynek célja az lett volna, hogy 2010-ig Európát a leggyorsabban növekvő tudásalapú régióvá tegye a világon, tulajdonképpen kudarcot vallott, ez nem is métlődhet meg. Az első részben a vitaindító előadást Tomás Miró mondja majd el, aki a bal oldalamon ül. Ő az Európai Újjáépítés és Fejlesztési Bank elnöke 2008 óta, tehát két és fél éve immáron, és az elmúlt két és fél évben dinamikusan továbbfejlesztette a bankot, gondoskodott arról, hogy a válságot túlélje a bank, és nem utolsó sorban neki köszönhető, hogy az a volumen, amelyet a bank hitelként ki tudott bocsátani, a történelem során a legmagasabb volumen, több mint 9 billió euróról van szó. Mielőtt betöltötte volna ezt a posztot, Berlinben a pénzügyminisztériumban államtitkár volt, és ez nyilvánvalóan előnyös is a jelenlegi tevékenysége számára, Előtte ugyanis két évig, kétszer, két ízben a magánszektorban is tevékeny volt, ez is nyilván hozzájárult a sikeréhez. Szeretnék még egyszer, még utalni arra is, hogy a vitaindító előadás után az úgynevezett trojka részéről kommentálják majd az előadást. Tudják, hogy a hármas elnökség, tehát a legutóbbi a belga volt, a mostani a magyar, a következő pedig a lengyel lesz, mindig egy trojkát alkot annak érdekében, hogy egy 18 hónapos munkaprogramot dolgozzon ki. Ennek a három tagállamnak a képviselőit kérjük fel először, hogy nyilatkozzanak, ezt követik majd a többi nemzetállami parlamentek, és később azonban majd még szólok erről. Először is azonban Tomás Mirója szó. Parancsoljon. Ladies and gentlemen. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Nagyon köszönöm, hogy meghívtak engem erre a rendezvényre, és köszönöm a kedves bevezetőt. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy nézetcserét folytathatok önökkel, az európai állampolgárok képviselőivel, európai és nemzeti szinten. Nagyon hálás vagyok Mastat bankelnök úrnak a meghívásért. Most írtunk alá egy új átfogó együttműködési megállapodást beleértve harmadik partnerként az Európai Bizottságot is. Elnök úr, üdvözlöm azt a tényt, hogy ön az értékes időnket arra szánja, hogy az egyik legnehezebb feladattal foglalkozzunk, vagyis azzal, hogy hogyan lehet életet lehelni a reálgazdaságba, ami a fenntartható, nagy léptékű fejlődés motorja. A múlt évben visszatértünk a növekedéshez, és 1,8%-kal növeltük a teljesítményünket 2010-ben Európában, de még mindig marad nagyon nagyfokú bizonytalanság. Az eurózóna megerősítésére tett erőfeszítések folytatódnak, és a legtöbb nyugat-európai ország komoly fiskális nehézségekkel áll szemben. Ugyanakkor Közép- és Kelet-Európában a növekedés még mindig jelentős mértékben a külső fejleményektől függ, a fejlett gazdaságoktól és az cikkek árától. Mégis ez azt jelenti, hogy aggodalmaskodnunk kell, mert nem, érjük biztonság, nem érezzük biztonságban magunkat, hiszen a válság egy sor oldalával még nem foglalkoztunk. Érthető, hogy ez nem volt lehetséges akkor, amikor a válság legmagasabb pontjára hágott, és a következő évek döntőek lesznek azért, hogy robusztusabb növekedési modell felé haladjunk. Az én meglátásom szerint három döntő területről van itt szó. Egy, a reálgazdaságot meg kell erősíteni. Európának fel kell élesztenie régi, büszke hagyományait, vagyis azt, hogy magas minőségű termékeket gyártson. A gazdaságaink nem hagyatkozhatnak csupán a pénzügyi szektorra, az építőiparra és a szolgáltatásokra. Európának a technológiai fejlettségét tovább kell vinnie, és erőteljesen be kell fektetnie a jól képzett munkaerőbe, azzal a céllal, hogy igen, magas versenyképességű, közepes méretű vállalatok jöjjenek létre, ahogy ön ezt az előbb említette, ezek a munkahelyteremtés és a növekedés motorjai. Ez egyrészt változásokat kíván minden egyes országon belül, másrészt pedig jelentős erőfeszítéseket EU és nemzetközi szinten. Még egy sor országban nem fejezték be a reformokat, beleértve a privatizációt, az üzleti környezet javítását, ami javíthatná a versenyképességet és a magánszektor növekedését elősegíteni. Viszont ez a helyzet keleten, viszont nyugaton nagyon sok kérdés, amiről az előbb szóltam, szintén aktuális. Az egységes piacot tovább kell fejleszteni azért, hogy kiaknázzuk az országok komparatív előnyeit, például a gazdasági integráció keretében. Itt még vannak jelentős korlátok. Szeretnék erre példát adni. Az EU szolgáltatási irány elve még mindig tartalmaz kivételt egy sor ágazat tekintetében, pedig ezek felhasználhatnák a lehetőségeket, vagyis a harmonizált szabályozói keretet és ebből a szempontból még mindig nagyon messze vagyunk az igazi harmonizált, egységes piasztól. A másik pedig az oktatási, szakmai minősítése, kölcsönös elismerése, ez még mindig korlátozott, és ez korlátozza a munkaerő mozgását. Végül pedig harmadsorban a kelet-európai vállalkozások még mindig azzal küzdenek, hogy megfeleljenek az EU standardjainak, és néhány területen a különböző hatóságok is hasonló problémákkal kell, hogy megbírkozzanak. A másik pedig a megfelelő ösztönzők, az innovatív, újító jellegű adórendszerek segíthetnének minket abban, hogy megteremtsük a feltételeket, és magas szintű termelést hozzunk létre. A másik témám a pénzügyi terület újra meghatározása. A Bázel 3 tőkekövetelményekre vonatkozik, és az a célja, hogy intézkedéseket tegyen a könnyelmű kockázatvállalás ellen. Ezeket a lépéseket üdvözöljük. Kelet-Európában a pénzügyi rendszerek megerősítése azt is jelenti, hogy le kell vonni a megfelelő következtetéseket abból, hogy milyen károkat okozott az idegen valutában való kölcsönfelvétel. Alapvető, hogy végrehajtsuk az összes szükséges reformot azért, hogy az euró térséghez, zónához csatlakozhassanak azok, is, amelyek még ezt nem tették meg, nem tudnak, vagy nem akarnak csatlakozni ehhez a térséghez, azok az országok pedig továbbfejleszék a helyi valutában való kölcsön felvételt, kölcsönadást, és helyi valuta piacokat alakítsanak ki. A másik terület pedig azt jelenti, hogy a túl nagy ahhoz, hogy tönkre menjen elv, eh, még eh, mindig nem dölt meg. Erős eh, jogszabályokra vannak szükségek, és erős felügyeletre, azért, hogy a piaci fegyelem növekedjen, több tőkére lesz szükség ahhoz, hogy a különböző vállalkozások hozzáférjenek a megfelelő finanszírozáshoz, és itt a reál gazdaságra is gondolok. A másik pedig a gazdaság zöldebbé tétele. Az európai gazdaság, ha szépen kilép a válságból, akkor innovatív termékeket kell, hogy előállítson, és ez nagyon jó lehetőség arra, hogy a környezetileg káros szokásoktól, pazarlástól megszabaduljunk, és az ilyen jellegű fogyasztástól. Itt nem zéró összegű játszmáról van szó, az új technológia pénzbe kerül, de a versenyképesség erősödése sokkal többet ér, és hogyha Kelet-Európa nem veszi fel ezt a versenyt, akkor nem tudja a klíma kockázatokat enyhíteni, egyrészt másrészt pedig mindez nagyon káros hatással lesz a versenyképességére. Az világos, hogy ez a növekedési stratégia erőteljes befektetéseket kíván. A kulcskérdés itt az, hogy hogyan lehet mindezt finanszírozni. Olyankor, amikor fájdalmas és hosszú távú szigorítási politikát kell folytatni. Talán az EBRD politikája, gyakorlata segítséget adhat e területen. Mi az EBRD-ben a magánszektor pénzét mobilizáljuk a régiónkban, természetesen a gazdasági tevékenység széles skáláján. Az EBRD támogatta a Volkswagen például, akkor, amikor Oroszországban autó gyártásba kezdett, valamint egy lengyel céget, a Bárlineket, amely fa anyagból készült borító anyagokat és raklapokat készít, és Ukrajna felé terjeszkedik. Készen állunk arra, hogy akkor használjuk ezt a lehetőséget, amikor más források nem állnak rendelkezésre. A kereskedelmi partnereikkel osztozunk, és a kockázatokat is mindez illeti megfelelő, felelős kockázatvállalásról van szó, és a számviteli szabályok betartásáról, prudenciális jellegű óvatos befektetésekről. Ezek az alapok nagyon jól szolgáltak az EBRD számára, ambiciózus projektekbe fektetünk be, és tartós növekedést kívánunk megvalósítani, valamint munkahelyeket teremteni a reálgazdaságban. Készen állunk arra, hogy új kihívásoknak is megfeleljünk, például Egyiptomban, vagy talán másút is Észak-Afrikában, hogyha a részvényeseink ezt így kívánják. Most pedig azt nem állítom, hogy a 3-ás közintézmények modellje, amely modell szerint 61 kormány és az EU, valamint az EIB tulajdonos modell lehet az egész pénzügyi szektor számára. Nem, ez nem így van, viszont az EBRD olyan gazdasági fejlődést képzel el, amely levonja az általános következtetéseket, és igen releváns a kormányok és más intézmények számára is a megfelelő közpolitikai célok folytatására. Így ez azt jelenti, hogy a köz és a magánalapokat jól ötvözni lehet ahhoz, hogy köz politikai, állami politikai célokat érjünk el. A magánszektort ösztönözni kell azért, hogy olyan tevékenységekbe kezdjenek, amelyek az egész gazdaság számára hatékonyak, nyereségesek. Ennek két előnye van, egyrészt segíti az államkincstárt, másrészt pedig az állami közpolitikai célokat úgy szolgáljuk, hogy közben profitot is szerzünk. Tavaly több mint egy milliárd euró értékben. A gazdaság fejlődését úgy képzeljük el bankunk részéről, hogy a magánszektor találékonyságára hagyatkozunk, és megfelelő megoldásokat találunk, mégpedig úgy, hogy a magán és a közszektort összefogásra serkedjük. Ehhez szükség van állami pénzekre, ehhez a megközelítéshez, viszont ezt úgy végezzük, hogy a hogy a teljes gazdasági tőke körülbelül 10 több mint 5 milliárd eurót tesz ki. Ez igaz arra, hogy különböző magánszektorbeli projektekbe is befektetünk. Ez az általános elv túllép mindazon, viszont amit teszünk. A kormányoknak közvetlen szakpolitikai ösztönzőik vannak arra, hogy elősegítsék a magánszektor nyereségességét fiskális és szabályozói eszközökkel. Ami pedig a zöld befektetések területét illeti, itt egy megfelelően kialakított karbon, vagyis szénára lenne szükség. A törvényhozóknak a felelősöknek döntő szerepük van e területen. Az önök döntései olyan keretet hozhatnak létre, amely lehetővé teszi a kockázatvállalást, a felelős kockázatvállalást, mégpedig úgy, hogy fenntartható fejlődést eredményez a megfelelő befektetési döntéseknek köszönhetően. Köszönöm a figyelmet. Nagyon szépen köszönöm, Miró úr, a bevezetőt a vitaindító előadást most. A nemzeti parlamentek képviselői szólhatnak hozzá, valamint az Európai Parlament képviselői is. Mielőtt valakinek megadnám a szót, szeretném kifejezni az örömömet, és ezt mindjárt franciául is elmondom. Látom, hogy Jacques Delors úr néhány perccel ezelőtt csatlakozott hozzánk. Nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönjük, hogy eljött. Jacques Delors úr ma este a vacsorán is felszólal majd, és tudjuk, hogy ő az, aki valóban előmozdította a belső piacot, ezért nagyon örülünk annak, hogy ma itt van, és már előre várjuk a ma esti beszédét. Ezzel megnyitom az első rész vitáját. Miró úr nagyon szépen bevezett ezt a vitát. Most először is a magyar elnökség részéről Ékes József kapja meg a szót, majd Péter Lux, a belga elnökség, a múltkori belga elnökség részéről, elnézést, hogyha nem jól ejtettem a nevét, mondja az elnök. A következő pedig Kleiner úr lesz, aki a lengyel elnökség nevében szólal majd fel, ő képezik a hármas elnökséget. Minden felszólalának három perc jut, kérem önöket arra, hogy tartsák be az időt, mert máskülönben kifutunk az időből. Ezután pedig az Európai Parlament képviselői következnek, ő neki két perc jut. Köszönöm elnök úr a szót, e, és Magyarország Nemzeti Ünnepe alkalmával köszöntöm a jelenlévőket, és egyben köszönöm azt a lehetőséget, mint a tanácsoros elnökségét adó Magyarország számára, prioritás képviselnek a gazdaságpolitikai kérdések. A válságból való kilábalás érdekében különös hangsúlyt kell fektetni a versenyképesség növelésére, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy a növekedés megoldja a fiskális egyenletlenségeket, és lehetőség nyíljon a foglalkoztatás növelésére. Itt szeretném külön kihangsúlyozni, hisz a világban egy pénzügyi gazdasági átrendeződés zajlik. Nem mindegy, hogy az Európai Unió ezen kereteken belül a 2020-as stratégiával párhuzamosan hogyan határozza meg a következő időszakot. Nem mindegy az, hogy adott esetben az Európai Unión belül a pénzügyi gazdasági válság tovább tud-e vagy adott esetben úrrá tud lenni ezen az Európai Unió. Nagyon fontos kérdésnek tartjuk, ahogy Mirov elnök úr is mondta a maga részéről, egy olyan gazdaságpolitikát kell kialakítani, ahol egy hangulat beszélünk, azonos nyelven beszélünk, ahogy elnök úr is fogalmazott, és ezekben az egyhangú, egynyelven történő beszélésben viszont megtaláljuk azokat a kitörési pontokat, amelyek valóban az Európai Unió gazdasági, pénzügyi stabilitását és növekedését tudja biztosítani. Nagyon fontos kérdés a jelen viszonyok között fennálló nagymértékű munkanélküliség, nagyon fontos kérdés a kis középvállalkozások támogatása, kutatásfejlesztés, szabadalmi jogoknak a kérdésének a rendezése, de ugyanilyen fontos kérdés a munkaerők szabad áramlása, és hasonlóképpen az elesettek és megváltozottak foglalkoztatásának a kérdése, és valóban egy olyan belső stabilitási rendszer kialakítása, amely a fiskális költségvetés esetében is, úgy az Európai Unió és a nemzeti költségvetéseknek is sokkal határozottabb végrehajtási megkövetelését tudja biztosítani. Magyarország az elnöksége alatt kész minden olyan területen kialakítani álláspontját és véleményét, amelyben ezeket a prioritásokat a maga részét tudja biztosítani, és vele párhuzamosan minden egyes olyan kezdeményezést, amely az Európai Unió 2020-as stratégiájának alapelveit tudja biztosítani, így akár az energia kérdése, a pazarlás kérdése, a környezetvédelem kérdése, a víz kérdése, ami egyre élesebben jelenik meg a világ vízhiánya kapcsán is, e, valamint hasonlóképpen a szabadalmak és a e, kutatásfejlesztés, innováció kérdése és annak a pénzügyi forrásának a biztosítása. De ugyanilyen kérdés a következő időszak költségvetésében a regionális források elosztási rendszere, e, ebbe beleértem a kaprendszert, az agrártámogatási rendszereket, és ezen keresztül valóban egy hosszú távú stabilitás biztosítás. Köszönöm a figyelmüket. Vielen Dank. Äh, wir kommen jetzt zu Herrn Lüx. Köszönöm szépen, Lüx úré a szó, parancsoljon. Micro, micro. Voilà. Mikrofont kérjük. Mi? Mr. Chairman, Mr. Miro. Um... Elnök úr, Mira úr, köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a bevezetőket. Mielőtt rögtön a témára térek, szeretném kifejezni Belgium támogatását a hétvégén aláírt fontos megállapodásokkal kapcsolatban. Barózó úrnak és Van is köszönjük, illetve a nemzeti vezetőknek, akik nagyon helyesen jártak el, és most olyan megállapodásokat léptettek életbe, amelyek segítik a gazdaságunk védelmét, de a szociális modellünk védelmét is. Mindig is ez volt a helyzet, sikerült széles körű megállapodást elérni a parlamentünkbe, valamennyi párt támogatja ezt, tehát a szociális és gazdasági jövőnkről van itt szó hollandul folytatom, és azt tervezem most, hogy a hozzászólásomat négy részre osztom. Először is, kollégák, politikai kötelezettségünk azt hiszem, hogy gondoskodjunk arról, hogy most ugye a gazdasági és bankválság ne ismétlődhessen meg. Ez a nyomás, ekkora nyomás ne nehezethessen az adófizetőkre, hiszen az adófizetők fizetik meg ennek az árát, tehát gondoskodnunk kell arról, hogy a nemzet és az európai politikusok csökkentsék a kockázatokat a pénzügyi rendszerekben a minimálisra. Szeretném tehát az alapelveket újra felsorolni, azokat az alapelveket, amelyeket szeretnénk itt alátámasztani, megerősíteni. Az EIB képviselője beszélt a, meg a parlamentben, és azt mondta, hogy valóban csak akkor tudunk kilábalni a válságból, és akkor tudjuk a jövőbeni válságokat elkerülni, hogyha a bankokat nem kell az állami szektornak megmentenie, a magánszektornak kell megoldania a becsődölő bankok problémáját. Infrastruktúrális projektekről is szó van, például adatok, szállítás és így tovább. Harmadsorban kutatás és fejlesztés szeretnénk azt, hogyha a GNI 3%-át szánnánk erre, de a kis és középvállalkozások kellene, hogy kapják a legnagyobb segítséget. A Basel 3-as reformokat is határozottan ki kell emelni, meg kell ezeket valósítani a bankszektorban, de ne, nem áshatják ezeket alá, ezek alá a bankok helyzetét. Tudjuk, hogy az EIB eh, támogathatja a ezt az ágazatot az egyes tagállamokban, de még mindig az a helyzet, hogy a kis és középvállalkozások komoly nehézségekkel küzdenek. Elnök úr, ez csak néhány megjegyzése a belga elnökségnek. Ah, Van Polen. Köszönöm szépen. Lengyelország képviseletében Kleiner úr kapja meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, először is én is szeretném megköszönni az Európai Újjáépítés és Fejlesztési Bank elnökének ezt a rendkívül érdekes bevezető előadást. És szeretném megköszönni azt is, amit ők eddig tettek, illetve tesznek Lengyelországban és más európai országokban. Remélem, hogy ez a bank a jövőben is hozzá tud majd járulni, még talán még nagyobb mértékben is, ehhez a munkához, a gazdasági és pénzügyi problémák megoldásához Európában. Nos, hölgyeim és uraim, látható, hogy mekkora az érdeklődés, mennyi érdeklődött vonzott ez a vita, és ez mutatja, hogy mindenkit foglalkoztat Európa gazdasági pénzügyi jövője. A nyilvános beszédek ellenére egyre bonyolódik a helyzet gazdasági, pénzügyi, társadalmi szempontokból, politikai szempontból is. Egyre nő a munkanélküliség, a társadalom egyre kevésbé érzi magát biztonságban, az emberek nehéz helyzetbe kerültek, frusztráltak, radikálisabb álláspontok alakulnak ki. Aztán gondoljunk az élelmiszerválságra, az energiaválságra, amely akár itt van a küszöbünkön, tehát egyéb válsághelyzetek is kialakulhatnak, és ez azt eredményezi, hogy ki kell dolgoznunk a reagálási terveket, de egyelőre az intézkedések nem megfelelőek, nem veszik elegendően figyelembe az igényeket. Az egyéni és a politikai érdekek sajnos az európai szolidaritás előtt érvényesülnek. Még látható volt, hogy az Euró Elit klubja sem tudott ennek ellenállni, hogy a saját érdekeit ellen, ö, érvényesítse. A Lisszaboni szerződés az az igazság nem erősítette meg az EU helyzetét Kínával, vagy az USA-val, vagy egyéb nagyhatalmakkal szemben. Azt hiszem, hogy eléggé önkritikusnak kell lennünk, de még ha nem vagyunk túlságosan önkritikusak, akkor is észrevehetjük, hogy Európa egyre inkább lemarad a többiekhez képest. Nagyon sokan szkeptikusan fogalmaznak, ez a szkepticizmus EU szinten is jelen van. Persze mondhatjuk, hogy nem igazoltak ezek a vélemények, nincs ezeknek alapja, de ettől függetlenül pragmatikusan kell eljárnunk politikai szempontból, és bizony meg kell fontolnunk a lehető legrosszabb szenáriókat is. Ha nem cselekszünk, semmilyen szép szó nem lesz elegendő. Nem áshatjuk alá az európai intézmények eddig elért eredményeit, de azt el kell mondanunk, hogy nem volt eddig elégséges a válságra adott reakció, és nem volt megfelelően hatékony. A döntéshozóknak tehát alkalmazkodniuk kell a helyzethez, sajnos ha ellentmondásos döntéseket hozunk, akkor ezt megérzik majd a gyerekeink és az unokáink is. Ma megint egy újabb kihívással nézünk szembe, az EU 2020-as stratégiáját kell megvalósítani, azt hiszem jogos feltenni a kérdést, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a hosszú távú beruházást támogassuk, amely a gazdasági növekedést segíti, hogyha nincsenek megfelelő pénzeszközeink. Hát olyan pénzeszközökre van szükség, amelyeknek segítségével szembe tudunk nézni a kihívásokkal. Ha ezeket az erőforrásokat korlátozzuk, és a kockázatokat megpróbáljuk csak kerülgetni, akkor sajnos a 2020-as stratégia célkitűzéseit nem fogjuk tudni elérni. A nemzeti parlamenteknek az a feladata, hogy meggyőzzék a kormányokat arról, hogy az Európai Unió és az Eurózóna jövője attól függ, hogy milyen mértékben nyilvánul meg az európai szolidaritás. Kompenzálni kell a hiányosságokat, az eltéréseket, a fejlődési különbségeket az Európai Unión belül gondoskodjunk arról, hogy ez a 27 kocsis vonat biztonságosan tudja folytatni az útját, anélkül, hogy egy vagont is elhagynánk. Most az Európai Parlament nevében Iljana Ivanova kolléganőt kérem arra, hogy szóljon hozzá az Európai Néppárt nevében, két perce van. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Láthatjuk, hogy közös munkák a KRISZ bizottságban, ahogy elnökünk említette, a múlt évben főként a válság okaira, hatásaira összpontosított az európai hozzáadott érték külön fontos eleme volt annak, hogy felvegyük a harcot a válság ellen. Fontos politikai ajánlásokat tettünk, EU koordináció, stratégiai döntések a gazdaság szempontjából. A válság hatása felgyorsult, azért mert nem volt megfelelő gazdaság irányítási struktúra, és, ne, és hiányoztak a strukturális reformok. Jelentős szintű volt a az államok eladósodása, és ezt se lehet egyik napról a másikra csökkenteni. Ehhez szigorú intézkedések, koordináció szükséges. A válság önmagától nem oldódik meg, pénzügyi stabilitásra van szükség, enélkül nem tudunk tovább haladni, nem tudjuk a hosszú távú politikai döntéseinket meghozni. Megvan a 2020-as közös stratégiánk munkahelyteremtés növekedés egyében, és ehhez hosszú távú befektetések kellnek. Egyetértek Mirov úrral abban, hogy a reálgazdaságot kell erősíteni, és a versenyképességet kell erősíteni az EU-ban, erősíteni az egységes piacot és a munkahelyteremtési potenciált. A KKV-k az egységes piac lényegei, de ma még mindig lépnünk kell azért, hogy lehetővé tegyük azt, hogy hozzáférjenek pénzalapokhoz. Ösztönzőket kell számukra teremteni. Szeretném még hozzátenni, hogy új tagállam képviselőjeként úgy gondolom, hogy az EU tagállamok, amelyek nem részei az eurozónának, egyenlő esélyeket kell, hogy kapjanak az eurozóna tagjaihoz hasonlóan ugyan azon a hajón utazunk, és minden európai állampolgárnak egyelő esélyeket kell biztosítani. Köszönöm szépen, Bulgáriánál maradunk, és Deltán Dobev úr a Bulgár Nemzeti Parlament nevében szólhat hozzá, parancsoljon. Uh, Köszönöm, Kedves kollégák, úgy gondoljuk, hogy több problémával szükséges itt foglalkozni. Először is a pénzügyi stabilitás. Talán ez a leglényegesebb kérdés, amelyet meg kell vitatnunk. A másik pedig a gazdaság támogatása, a KKV-k támogatása, amelyek a növekedést előmozdíthatják, és amelyek a 2020-as stratégiát segíthetik. Ami a pénzügyi stabilitást illeti. Fő problémánk a túlságos eladósodás. Ezt meg kell oldani nagy körültekintéssel, gondossággal, de úgy gondoljuk, hogy az országok erre képesek. Az én országomnak, Bulgáriának 2010-ben túlzott deficit eljáráson kellett keresztül menjen, de úgy néz ki, hogy csak 0,5%-os deficitünk lesz most 2011-ben. A bulgár pénzügyi stabilitási paktumon dolgozunk. Ennek egyik része az állami szektor része. Nem szabad, hogy a GDP 37%-ánál többet öleljen fel. A 3%-osnál nem lehet nagyobb a deficit, és a másik pedig az, hogy ezt a 3%-os korlátot tartanunk kell a különböző területeken. A másik kérdés az adópolitika, legyen ez következetes, ne változzon évről évre, mert különben nem tudunk fenntartható fejlődést, stabil gazdasági növekedést előteremteni. Ami az adókat illeti, az adózás megváltoztatásához kétharmada, kétharmados döntés szükséges Bulgáriában, és ahhoz, hogy a pénzügyi stabilitást elérjük és támogassuk a gazdaságot, főként a KKV-kat, úgy gondoljuk, hogy az EU képes lesz arra, hogy hosszú távú befektetésekkel éljen, munkahelyeket teremtsen, növekedjen. Köszönöm. Köszönöm szépen most a Cseh köztársaságból. Ludek Sevcsék szól hozzá. Bych vás pozdravil jménem České delegace a v první řadě bych chtěl poznat... Köszönöm szépen a cseh delegáció nevében üdvözlöm Önöket, és szeretném elmondani, hogy tíz éve gyakorlom ezt a munkát, tíz évvel töltöm ezt a funkciót, és a Klinz úr és Karasz úr által vezetett delegációk igen magas szintű munkát végeztek. Az volt a céljuk, hogy megvitassák a deficit csökkentését és az ezzel kapcsolatos kérdéseket. Nagyon örülök, hogy kiadták a, a dokumentumot, és Önök nagyon sok parlamentbe ellátogattak. Remélem, hogy folytatják a látogatásokat. Röviden szeretnék szólni a dokumentum egyik képéről. Látjuk a Károly hidat, Prága egyik jelképét, és el kell mondjam, hogy a Károly híd történetében több olyan momentum volt, amikor ez a híd természeti katasztrófákat élt meg, például megrepett a híd, több éven keresztül tatarozták. Remélem, hogy ez példa arra, hogy az emberek képesek a nehéz helyzeteket, a válságokat megoldani, még katasztrófák ellenére is önök megismerhették a cseh szenátus álláspontját, hiszen az anyagunkat lefordítattuk. Röviden annyit mondanék, hogy gyakran beszélünk a szolidaritásról, és az kivételes érték, és elengedhetetlen akkor, amikor az embereknek valamiük hiányzik vagy valamiben hiányt szenvednek. Viszont oda kell figyelni arra, hogy a szolidaritás, ami nemes dolog, ne változzon ideológiává. Nem lehet csak mások segítségét várni, passzívnak maradni, mert ez nem megfelelő út. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzá szólunk Lisa Jakoncári kolléganő, a szociáldemokraták részéről Finnországból. Szia, ja, kriisivaliokunnan jesen. Haluaisin sen sanoa, että tämä kriisi ei ole suinkaan ohi. Köszönöm szépen. A Krisz szakbizottság tagja vagyok, és szeretném elmondani azt, hogy a válságnak még nincs vége. Sőt, a múlt hétvégén tartottunk csúcs találkozót, és ott port, a portugál kormány szerepéről esett szó. Portugáliónak, Portugáliának ugyanis nagyon szigorú intézkedéseket kellett bevezetni a Portugáliában, ez megakadályozta, hogy a válság kiterjedjen Portugáliára. Hozzá kell tennünk azt is, és ez összefügg azzal a kérdéssel, amelyet Mirov úr vetett fel a reálgazdaság kapcsán, mindenképpen fontos, hogy a reálgazdaság előtérbe kerüljön. És teljesen világos, hogy a pénzügyi ágazatnak kell szolgálnia a reálgazdaságot. Felvetődik a kérdés, tanultunk-e egyáltalán a válságból valamit? Az én válaszom az volna, hogy igen és nem. Mondhatjuk azt, hogy a bankok egy új stresszteszt elébe néznek, és remélhetőleg ez a stresszteszt majd többet mond a múltbéli tanulságokról, de bele kell gondolnunk abba is, hogy az Európai Unió semmiképpen nem tudja befolyásolni ezt a stressztesztet, hiszen azt a nemzeti hatóságok végzik el. vannak olyan dolgok is, amelyekből nem vontuk le a tanulságot. Klinc kolléga már utalt erre. Vannak hibás, elhibázott ösztönzők, amelyek azt eredményezik, hogy a bankok hibás döntéseket hoznak. Ezek az ösztönzők még mindig léteznek, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy azok hibásak. Itt a válság révén semmi nem változott. Ilyen értelemben, ebben a tekintetben, tehát nem tanultunk a válságból. Nagyon fontos a számomra, hogy itt ma megjelentek ezen a konferencián, és nagyon örülök, hogy a saját nemzeti parlamentem képviselői is itt vannak. Láthatjuk, hogy nem az Európai Unió probléma, hanem az Európai Unió a probléma megoldását jelenti. Azt tapasztaljuk, hogy az euroszkepticizmus egyre növekszik, ami nagyon veszélyes. Talán ennek révén az Európai Unió Nak majd nehezebb lesz, nehezebb dolga lesz, amikor megoldásokat próbál találni a problémákra. Van egy pont, ahol a nemzeti parlamenteknek különösen nagy a felelőssége, mégpedig abban, hogy az Európa 2020 stratégiát komolyan vegyék. A nemzeti hatóságok feladata az, hogy itt történjen valami. Nekik kell komolyan venniük ezt a stratégiát. A másik dolog, ami nagyon fontos is, amelyre figyelniük kell a nemzeti parlamenteknek, Érkeztek egyébként pozitív válaszok a Krisz bizottság kérdésére, a nemzeti parlamentek kérdéséről. E, itt a legfontosabb tehát az, hogy megfelelő intézkedéseket foganatosítsanak és bevezessék a pénzügyi tranzakciókra kivetett adót. Ez egy nagyon fontos kapocs volna a reálgazdaság és a pénzügyi ágazat között. Egy pénzügyi tranzakciókra kivetett adó, amely mellett a parlament egyébként, az Európai Parlament már kétszer is állást foglalt, itt volt az Enni Podimata jelentés, ugye, amely Strasbourgban fogadtak el, és volt még egy másik nagyon fontos ellensfoglalás. És még két dolgot szeretnék mondani. Az Európai Uniónak saját forrásokra is szüksége van, ez is egy támogatandó gondolat, amely jó alapot teremt a gazdasági intézkedésekhez. Elnézést, hogy túlhúztam az időt. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most az Ausztria nevében Macneter úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék visszatérni arra, amit Mirov úr elmondott a bevezető beszédében. Van egy olyan rendszer, ahol a származékos piacok világszerte akkora méretet öltöttek, amely már felmérhetetlené teszi a kockázatokat, és a reál gazdaságba való beruházások gyakorlatilag gyakran már nem fizetődnek ki. Ez nem két éve alakult ki ez a helyzet, nem három éve, hanem ez egy olyan folyamat, amely több évtizeden keresztül zajlott. A kérdés az, hogyan oldjuk meg ezt a problémát. Hogyha ezt a problémát nem oldjuk meg, akkor a fenntartható növekedés Európában nem lesz lehetséges ugyanúgy, ahogy az elmúlt 10-15 évben már nem volt elegendő növekedés nyugaton. A közép-kelet-európai gazdaságokban pedig eladósodáshoz vezetett, amely problémát szintén meg kell oldanunk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nyugat-európai növekedési modellt kell újra teremtenünk, amely Nyugat-Európában a második világháború után érvényesült. Ez azt jelenti, hogy a bankoknak olcsó finanszírozást kell biztosítaniuk, nem pedig szerepvállal, szerepet kell vállalniuk a nemzetközi tőkepiacokon. Nagyon örülök, hogy ezt a vitát itt lefolytatjuk, hiszen gyakran csak arról esik szó, hogyan szabályozzuk a pénzpiacokat, de a második rész is nagyon fontos, hogyan teremtjük meg a finanszírozását mindennek, itt nagyon hálás vagyok az EBRD modelljének is, és úgy gondolom fontos lesz elbeszélgetnünk arról, hogy azokat a funkciókat, amelyek már nem állnak rendelkezésre a bankok részére, hogyan tudjuk megteremteni más módon. Köszönöm. Köszönöm, Matsneter úr, mondja az elnök. Most pedig a belga szenátus képviselőjének adom meg a szót, Ahmed Laoui úrnak parancsoljon. Monsieur le Président. Euh, elnök úr, köszönöm csatlakozom ahhoz, amit az osztrák kollega mondott. Emlékeztetnék egy jelentésre, amely arról szólt, hogy 3 milliárd dolláros értékekről van szó, és a Toulouse Egyetem egyik tanulmánya szerint a reál gazdaság csak 2%-át képviseli a 3 millió milliárd dollárt évente. Ahhoz, hogy a pénzügyeket jobban szabályozzuk, ez nem elegedő ahhoz, hogy megküzdjünk a problémával, mert a reál gazdaságnak meg kell adni a saját helyét a gazdaságban, mindenképpen eszközé kell, hogy váljon, és nem eh, alárendelt szerepet kell, hogy eh, játszon a reálgazdaság, a gazdaságban. A Bázel 3-ra szeretnék emlékeztetni. Szerintem a bank szektor eh, mélegen kívüli tevékenységét nem vették itt figyelembe, és ez valóban nagy hiány. Van még egy utolsó megjegyzésem. Döntenünk kell a gazdaság különböző elemeiről, vagyis a kereslet kínálat gazdaságáról, ez egy állandó örök téma. Tudjuk, hogy a GDP-n belül a fizetések aránya jelentősen csökkent, és nem lehet fenntartható fejlődés úgy, hogy a munkavállalók nem megfelelő szinten vannak fizetve mert különben nem tudjuk megalapítani a kereslet gazdaságát, hiszen ez a növekedés és a vállalatok versenyképességének is ösztönzője, a forrásoknak, forrásokat jobban el kell osztani a munkavállalók között is. Köszönöm. Az Európai Parlament nevében most svéd képviselőnk szólal fel, aki a liberális frakció tagja. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, nagyon helyes volt, hogy ön Japánt említette. Én szeretném az önök véleményét arról is hallani, hogy mindezeknek az anyaszereményeknek az európai energiapolitikára milyen hatása lesz, illetve az éghajlatváltozás, kapcsolatos politikákra milyen hatása lesz, talán elmondhatnák a véleményüket. És örültem annak is, hogy Afrikát említették. Életbevágó Európa számára hogy ahelyett, hogy a menekülteket befogadjuk és gondoskodunk róluk, persze a felelősségünket vállalni kell, jobb lenne, hogyha a termékeiket, az általuk előállított termékeket vásároljuk fel. Szerintem ebben a házban már megpróbáltuk azt, hogy a politikánk kulcsfontosságú elemeit megváltoztassuk. Végül pedig Ivanova asszony is felvetette ezt a kérdést, ez pedig az euróval kapcsolatos, illetve az euró paktummal, euró megállapodással kapcsolatos. Én az eurozónán kívüli tagállamból érkezem, érkeztem, és aggaszt engem ez a helyzet. A belga elnökség képviselője nagyon örült ennek a megállapodásnak. Hát talán a következtetéseknek én örülhetek, de azért komolyan aggaszt engem az, hogy most kétsebességű Európa alakul ki, lesz egyszer az eurózóna, ezek az országok gyorsabban haladnak, a többiek pedig, akik kimaradtak ebből, lesznek a másik csoport mi lesz ennek az eredménye. Ez azt jelenti majd számunkra, hogy többé-kevésbé elfogadjuk azokat a döntéseket, amelyeket előzetesen meghoznak. Hát szerintem nem ez az az Európa, amit mi szeretnénk, és szerintem ez káros lehet, nem csak politikai szempontból káros ez, hanem az egységes piacra is káros hatású, és annak fenntarthatóságára is káros hatású. Úgyhogy nagyon jó lenne, mondjuk az egyik, eh, ma este az egyik eh, európai ikon talán eh, Jacques Delors elmondhatná a véleményét arról, ami most Európában történik, és arról is beszélhetne, hogy a közösségi módszer mennyire volt sikeres, mert szerintem ez nem volt sikeres a fenntarthatóbb Európa kialakításában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a Német Szövetségi Tanács nevében Márkó úr szólhat fel. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a meghívást, és szeretném elmondani, hogy a Brandenburg pénzügyminisztere voltam annak idején, szerettem volna elmondani. Az Európai Parlament állásfoglalása 2010. október 20-án fogadták el ezt. Remekül leírja az egész problematikát számunkra. A legfontosabb pontok a 7-es, a 19-es, a 47-es, a 105-ös, a 113-as, a 121-es, a 147-es, a 153-as, 158-as, és a 210-es és 219-es pontok. Másodszor szeretném, szeretnék csatlakozni ahhoz, amit az osztrák kolléga mondott. Azt hiszem a legfőbb problémát még nem nevezték me- meg. A túlzott likviditás továbbra is növekszik, ugyanúgy, mint a válság előtt. Ez azt jelenti, hogy a bankok ugye nyereségre szeretnének te, szert tenni, ezért nem a reálgazdaságba fognak beruházni, mert ő itt túl alacsony a nyereség, hanem továbbra is pénzpiaci termékekbe fognak befektetni, ezért ezt törvényekkel, jogszabályokkal meg kell gátolni. Hogyha azt várjuk el, hogy ez az önszabályozás révén majd megtörténik magától, nos, azoknak azt kell mondanom, hogy ez a múltban sem működött, és a jövőben sem fog működni. Ezen túlmenően a vita, vita során figyelembe kell venni a regionális adottságokat. Brandenburg például nem exportorientált ország, nagyon kicsik a vállalkozásaink, ezért bennünket nem érintett olyan súlyosan a válság, de több időre van szükségünk, még kilábalunk mégis a válságból. Ez azt jelenti, hogy amikor meghatározunk az eszközöket a gazdaságpolitika számára, akkor figyelembe kell vennünk a területi adottságokat. Önök szétküldtek egy kérdéskatalógust, ami a beruházási politikát illeti. Úgy gondolom, többet el kellene gondolkodnunk arról, hogy az európai eszközöket a hitelfinanszírozásba tudjuk befektetni. Ez tulajdonképpen csökkentené a terheket a költségvetések tekintetében. Emellett Európának el kell gondolkodnia egy új inszolvencia törvényen. Lehetővé kell tenni azt, hogy a kis és középvállalatok ne váljanak inszolvensé, hanem hogy tulajdonképpen a bankok spekulációja révén a bankok is lehessenek inszolvensek. Köszönöm szépen, hogy az elnök Görögország nevében Papandreou asszony kap szót parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Miró úrnak a bevezetőjét. Úgy gondolom, hogy itt arról van szó, hogy megtaláljuk a növekedési modellt, egyetértek azzal, hogy erősíteni kell a reálgazdaságot. És úgy gondolom, hogy zöldebbé kell tenni a gazdaságot, megreformálni a pénzügyi rendszer, de az a kérdés, hogy hogyan valósítsuk ezt meg. Két év el a válság kitörése után óta. És úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan elmondhatjuk, hogy a problémát a pénzügyi rendszer működése okozta. Intézkedéseket hoztak azért, hogy új keretet, kontroll keretet, hatékony kontrollt vezessenek be. Ezek az intézkedések meglehetősen korlátozottak, és azt tapasztaljuk, hogy 2010-ben az ágazatnak mégiscsak sikerült rekord nyerességekre szert tennie. Hogyan lehet a reálgazdaság növekedését összeegyeztetni a szigorúsági intézkedés csomaggal. A deficitet, az adósságot természetesen csökkenteni kell, de hogyan lehetséges kötelezni az összes országot, most nem Görögországról szólok, hiszen a speciális eset, hogyan lehet az összes európai országot arra kötelezni, hogy például az oktatási kiadásait, egészségügyi kiadásait, infrastruktúrális beruházásaira szánt költségeit csökkentsék, és akkor mi történik a jövő generációjával kapcsolatos felelősségünkkel. Szó volt a munkavállalákról, de hogyha az említett lehetőségek korlátozottak, akkor talán aláássuk a lehetőségeket, Európa jövőbeli lehetőségeit. Ezek nagyon részrehajló politikák, és az a kockázat, hogy elveszítünk egy egész generációt. Egyetértek azzal, hogy a versenyképesség erősíteni kell Európában. Ez így van, de ugyanazt a modellt alkalmazhatjuk, az a, a német modellt, és kötelezhetünk minden országot arra, hogy ezt alkalmazzák. Lehetséges, hogy az összes ország olyan modellt vezessen be, amely a saját gazdasági és szociális rendszerétől teljes mértékben idegen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Fejó kolléga, a következő hozzászólunk Portugáliából, aki a néppárt tagja, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr. Portugál képviselőként és a Krisz bizottság tagjaként a rendelkezésemre álló két percben csak két gondolatra szeretnék összpontosítani. Először is a válsággal nem tudunk szembenézni akkor, hogyha megszorító intézkedéseket alkalmazunk. Hazám, Portugália is szembenéz ezekkel a problémákkal, és most vitatják hazámban a megszorító intézkedéseket. De nem beszélnek a strukturális reformokról, a beruházásról, a piacokról, a munkaerőpiacról, a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott támogatásokról, az adópolitikáról. Az eurozónában lévő országoknak a stabilitást együtt kell a növekedéssel megvalósítani. Természetesen ez nem csak az eurozóna növekedésére vonatkozik, hanem Európa egészének a növekedésére. Tehát szeretném én világosan azt megfogalmazni, hogy nemzeti intézkedésekre, nemzeti megoldásokra van szükség, ugyanúgy, mind európai megoldásokra. Használjuk ki tehát az európai szemesztert, használjuk ki tehát a gazdasági irányítás csomagját, használjuk ki ezeket az előnyöket, és alakítsunk ki olyan politikákat, amelyek valóban segítenek a válság megoldásában. A most pénteken elfogadott euró megállapodás pozitív is lehet, hiszen lehet, hogy egy olyan mechanizmus válik belőle, amelynek segítségével meg tudjuk oldani a nehézségeket. Ebben az értelemben ez egy pozitív lépés, és remélem, hogy nem fogja ez azt jelenteni, hogy kétsebességű Európa alakul ki. Ugyanis több Európára van szükségünk, több integrációra, több szolidaritásra és közös jövőképre. Azt hiszem, ebben a tekintetben a nemzeti parlamentek szerepe is életbevágóan fontos. Köszönöm szépen. Jean Gobert úr kapja meg a szót, aki Franciaországból érkezett hozzánk. Köszönöm, önök úr. Ön szólt a Lisszaboni stratégiáról, szeretnék én is csatlakozni ehhez. Itt bizony nem volt siker, de oda kell figyelnünk arra, hogy mit gondolnak a az állampolgártársaink, hiszen jó lenne, hogyha hinnének abban, hogy a az EU képes a problémákat megoldani. A másik pedig az adósságok kérdése. A mi generációnk megértette, hogy nem tudja kifizetni ezeket az adósságokat, és gyermekeire kell, hogy hagyja az adósságok kifizetését nem lehetséges, hogy ezt a problémát úgy lehet megoldani, hogy a kiadásokat lefaragjuk, pedig sokszor mondjuk ezt, mert hogyha ezeket lefaragjuk, akkor az oktatási, egészségügyi, kutatási költségeket is lefaragjuk. És amikor kohézióról van szó, elképzelhető-e a problémák megoldása úgy, hogy új adót illetéket hozunk létre, inkább valamilyen progresszív adóra lenne szükség a eh, reál jövedelmeket illetően. De ezek kérdések, ez probléma a mi országunkban is. A másik pedig az újfajta növekedés. Egyetértünk azzal, hogy a KKV-k mennyire fontosak, a zöld növekedés, de a kérdés az, hogy mit hogyan finanszírozunk. És eh, hogyha európai kölcsönrendszert vezetünk be, azért figyeljünk oda arra, hogy az EU adósságával ne váltsuk ki az államaink adósságát. Ami pedig az EU saját eszközeit illeti, sokszor volt már erről szó, vagyis a tranzakciók megadóztatásáról. A francia állampolgárok véleménye erről igen megosztott, a másik pedig, ami a jövőt illeti, mindenképpen gondolni kell a bankrendszerünk kihágásaira is, és ez még mindig nem oldódott meg. Amit most javasoltak, az még mindig nem oldja meg ezt a problémát. Köszönöm, Giancarlo Giorgetti-nek adom meg a szót. Okay. Hmm? Oké, Jó, akkor ő később következik. Akkor most Eliza Ferrer, a szó a szociáldemokraták részéről. A crise mostrou algumas coisas relativamente Köszönöm. Elnök úr, azt hiszem, a mostani válság megvilágította a problémákat az Európai Unióban. Látszik, hogy igencsak szűkös eszközeink állnak rendelkezésre az ilyen válságok való szembenézéshez. Nincs középtávú vagy hosszú távú jövőképünk, és az is látszik, hogy inkább reagálunk az eseményekre, mint sem, hogy aktívan cselekednénk. A, úgy tűnt, hogy senki nem erősödött, senki nem jött ki erősebben ebből a válságból, a közösségi módszer gyengült. Az Európai Unió a pénzügyi felügyeletek terén és a szabályozás terén előrébb lépett, de ez az előrelépés még nem elegendő, nincsenek meg az elegendő feltételek a válsággal való szembenézéshez. Ami most az euró válsággal kapcsolatban történik, nagyon jól mutatja, hogy milyen gondokkal néz szembe Európa a pénzügyi válság a reálgazdaságra terjedt ki, aztán társadalmi válság lett belőle, aztán pedig válságá alakult, és most ott tartunk, hogy a politikai életre is kiterjedhet, és alááshatja az európai intézményeket, ami pedig az európai projekt halálát jelentheti. Az eurózónán belül nincsenek olyan problémák, mint a dollárzónában úgymond. Itt másfajta gondokról van szó. Először is, a globalizált, globalizált szinten nem elegendő a növekedés, ez az egyik gond, a másik pedig, hogy az eurózóna gazdaságai jelentősen eltérnek egymástól. Tehát ez a fajta kettőség jellemzi az eurózónát, és ez abból adódik, hogy itt nem lehet mindenkire ugyanazt a kalapot ráhúzni, ugyanazt a fajta megoldást alkalmazni. Az egyik jelentésben ez látható volt, ez az Európai Monetáris Unióról szólt ez a jelentés. Mit tehetünk most? Vissza kellene térnünk a régi célkitűzéseinkhez, a kohézió és versenyképesség célkitűzéséhez, és valódi konvergenciát kellene elérni, tehát a termelékenység, a bérek és más gazdasági tényezők konvergenciáját. Erre szükség van, a versenyképességi paktum egyébként nem fog működni ha mi csak a béreket csökkentjük drasztikusan, akkor ez nem fog működni ez a paktum. A termelékenység növelésének a feltételeit kell itt megvalósítani. És ez a mi feladatunk, választott politikusok feladata, hogy hosszú távon gondolkodjunk, és mélyebben elgondolkodjunk az ilyen jelenségekről, Megpróbáljunk olyan kérdéseket megválaszolni, hogy a globalizált világban mi Európa feladata, milyen szerepet eh, szán magának, a G20-akon belül, a kereskedelmi politikában, és így tovább. És mi van az adóparadicsomokkal? Rögtön befejezem, elnök úr, egy pillanat a kohéziós politika, és így tovább. Ezeket a politikákat a 21. századhoz igazítottuk-e vagy sem? Folytathatja-e az EU a működését úgy, ahogyan eddig tette? Ilyen, ennyire egymástól eltérő gazdaságokkal. Az Európai Parlament megtette a javaslatait, de szerintem ez a vita egy nagyon fontos vita, amit nekünk, választott képviselőknek kell lefolytatni. Voszkáni úr a szó, aki Romániából érkezett hozzánk, parancsoljon. Mikro? mikro. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek vagyis nagyon fontosnak tartom mindazt, amit Miró úr mondott. Néhány megjegyzésem van az államadóság igen magas szintű az EU-ban. Ez azt mutatja, hogy itt paradigma problémáink vannak. Az állami modell, amit támogatunk, azzal vannak itt gondok. Viszont vállaljuk a kockázatát annak, hogy beszéljünk az állam szerepéről, annak átalakításáról, valamint a szociális jellegű állam és a gazdasági válság közötti kapcsolatról. Ki kell számítani azt, hogy mennyi pénzt pocsékoltak el olyan befektetésekre, amelyek esetében állami alapokat használtak föl, és a deficitet kívánták ezzel valahogy csökkenteni. Látjuk, hogy mi történt Olaszországban, és azt is megállapítjuk, hogy az elmúlt évtizedekben az állam, az állam működése költségesebbé vált. Magas a deficit az adósságok közben, meggyengült, erősen meggyengült például a nyugdíjrendszer. Mit tettünk? Ezeket a problémákat csak súlyosbítottuk. A fiskális politika területén mi történt? A költségeinket növeltük. Például nagyon nehéz a versenyképességről beszélni, hogyha igen sok kiegészítő költséggel élünk, a túl szabályozásra költünk túl sok pénzalapot, azután gondoljunk az olaj árakra, azután Európára, jövedéki adókra, akkor azt látjuk, hogy sajnos a költségeket növeljük, és csökkentjük a versenyképességet, figyelembe véve a világ többi térségét ezzel kapcsolatosan befejezésként elmondom, hogy a kutatásra kellene összpontosítani, közös kutatás politikát létrehozni azért, hogy csökkenjen a különbség Európa és Észak-Amerika között, valamint emelni, erősíteni kellene az euró szerepét a jövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen. A két utolsó felszólalónk Litvániából Andrea Kajtis úr, valamint Thomas Mann lesz a, az Európai Parlament néppártja nevében. Először is Andrei Kajtis a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Litvánia 2013-ban tölti be majd az EU elnökségét. Erre aktívan készülünk. A litván parlament megválaszolta a kérdéseket. Köszönetet mondunk Miró úrnak, aki a termelékenységre, termelésre helyezte a hangsúlyt. A bankok olyan pénzügyi termékeket árulnak, amelyeknek kevés közük van a termeléshez, és a KKV-k létesítéséhez. Litvánia sokat szenvedett a válságtól, és nagyon sok embernek nehézséget jelent a munkahely keresés, mert a képzettségük nem felel meg a munkaerőpiac keresletének. Különböző kérdéseket tettek itt fel nekünk. Beszéljünk a regionális együttműködésről, a keleti partnerségről. Miró elmondta, hogy a Volkswagen Oroszország felé tekinget, és egyébként nekünk is etéren vannak ismereteink, úgyhogy együtt akarunk működni az EBRD-vel a keleti partnerség terén, mert akkor bizonyos problémákat meg tudnánk oldani. A két-három sebességű Európa problémája. Az Európai Paktum, amit most írtak alá néhány szempontból kétségeket ébrez bennünk. Az az érzésünk, hogy a közösségi módszer valahogy lazul, pedig inkább arra kellene hagyatkoznunk. Ami pedig a pénzügyi tranzakciókra kivetett adót illeti, szóba kerülhet ez, de ami számít, az az, hogy a bankok a termelés felé forduljanak, mert enélkül a gazdasági fellendülés nem kapcsolódik a munkahelyteremtéshez. Köszönöm. Köszönöm szépen, Thomas Mann kap szót két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. A reálgazdaságba való beruházásnak nyilvánvalóvá kell lennie a tagállamokban, de támogatom fejű kollégát, aki azt mondta, hogy van egy európai dimenzió, itt is nyilvánvalóvá kell lennie ennek a beruházásnak. A magyar elnökség jelét viselem, Strong Europe, mondja a magyar motto. Úgy tűnik, hogy egyesek még mindig, egyesekhez ez az üzenet még nem érkezett el. Nem sokára tárgyalások lesznek, és kérdezem én Miró úrtól, hogy realisztikus-e a költségvetés növelése, amikor számos nemzetállamban az adósság fékről beszélnek, és annak törvénybeiktatásáról az egyes tagállamok alkotmányában. Érdekelne az is, hogy az EBRD hogyan működik együtt az Európai Beruházási Bankkal a projektek finanszírozásában. van -e egy bizonyos kvórum vagy kvóta, amelyet együtt meghatároznak, és hogyha projekteket hajtanak végre együtt, ezek inkább Európán belüli projektek, vagy létezik-e egy bizonyos arány, amelyet a az Európán kívüli projektekre tartanak fenn. Két ö, példát hozott fel, a Volkswagen Oroszországban, valamint említette Lengyelországot és Ukrajnát is. Hogyha ilyen projekteket ö, támogatnak, akkor a fenntarthatóság ugye egy nagyon fontos ö, téma, de van, létezik-e egy önök által meghatározott definíció arra vonatkozóan, mi az, hogy fenntartható, annak érdekében, hogy ez összeegyeztethető legyen az Európa 2020 stratégiával. Az utolsó kérdés pedig a következő, hogyha bizonyos projektek közérdeklődés, köz közérdeket szolgálnak, akkor előfordulhat, hogy azokat támogatják akkor is, hogyha maga az EBRD nem tesz szert nagy nyereségre ennek révén. Vannak-e itt értékelési standardok, normák? Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ezzel lezárjuk az első részt, most pedig megadom a szót Miró úrnak. És Miró úrnak sajnos nincs sok ideje, és hozzászólása után sajnos majd el kell köszönnie tőlünk, amit nagyon sajnálunk, most azonban ö, tud még válaszolni az egyes hozzászólásokra, kérdésekre, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen is szívesen válaszolnék ezekre az értékes megjegyzésekre és hozzászólásokra, de erre most nem lesz lehetőség. Úgyhogy arra szorítkozom, hogy három, négy további megjegyzést tegyek. Az első Európával kapcsolatos. Az euroszkepticizmust említették, azt hiszem nagyon helyesen. Én azt gondolom, hogy legfőképpen politikai jellegű kihívással nézünk most szembe. Ez a politikai kihívás pedig a következő. Hogyan tudjuk azt a gondolkozást, azokat az érveket, amelyek Európa egyesítését támogatták, most lecserélni egy olyan üzenetre, amely a mai embereket győzi meg. Azt hiszem, bátrabbaknak kellene lennünk. Nagyon fontos ez, és nagyon fontos minden különböző kérdést megbeszélni, arról vitatkozni, hogy az EU mit tehetne, mit kellene tennie, mit tudna jobban tenni. De ha továbbra is így folytatjuk, amit ugye minden európai tagállamban láthatunk, az Európai Unió egységesítésének a legitimitását kérdőjelezik most meg. Tehát ezt nem szabad megengednünk, és én arra ösztönöznék mindenkit, hogy politikai szerepet vállaljanak, érveljenek amellett, hogyha Európa ma nem fog össze, akkor elveszítjük a gazdasági jelentőségünket, de az értékeinket sem tudjuk majd a világban képviselni. A második megjegyzés, amit most még megtennék, a pénzügyi ágazatot érinti. Igen, én valóban úgy gondolom, hogy a legnagyobb kockázat az az, hogy a mikroprudenciális szinten járunk el, tehát bankokat szabályozunk, növeljük a tőkekövetelményi előírásokat az egyes piaci szereplők esetében de közben a piacokat sehogy sem tudjuk megfogni, megragadni. Különösképpen a tőzsdén kívüli ügyletekre gondolok, és az olyan pénzügyi szereplőkre, amelyeket még nem érint a szabályozás. Mert egyelőre könnyű ez a tevékenység, a hozamok magasak, és így aztán a kockázatot az adófizetők vállalják. Tehát ha ezt továbbra is hagyjuk, akkor nem tudjuk elérni azt, hogy a beruházások azokba az ágazatokba áramoljanak, ahol rájuk szükség van. A harmadik megjegyzésem pedig az államadóság és a megszorító intézkedések körébe tartozik. Én együtt érzek mindenkivel, mindazokkal, akik azt mondják, hogy a hazájukban most nagyon nehéz ezt a megközelítést alkalmazni, hiszen azon gondolkodnak, hogy a jövő generációk fogják a levét ennek meginni. De mi az alternatíva? Hogyan tudjuk hogyan tudunk más megoldást javasolni, amelyet a piacok is elfogadnak? Mindenkinek meg kell oldani a refinanszírozást valahogy. Tehát hogyan tudjuk a jelenlegi szinteket fenntarthatóvá tenni, és hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy ne jussunk olyan helyzetbe, ahol megint adófizetőktől lesz szükségünk hatalmas összegekre. Ahelyett, hogy közbe a közjavakba fektetnénk be. Nagyon nehéz ez a helyzet, de el kell ismernünk, hogy rengeteg nem hatékony tevékenység vezetett oda, hogy ekkora szintű államadóságok halmozottak fel, ez az adósság nem fenntartható, és hogyha őszinte vagyok önnel, akkor azt mondom, hogy én nem hiszem, hogy az Európai Unió kimarad ebből. Szerintem foglalkozni kell majd a megszorító intézkedésekkel, és ezt nem lehet megúszni. Volt itt szó az energia témájáról, és Japánt is említették. Nagyon-nagyon óvatosaknak kell lennünk. Ugye persze látjuk, hogy mi történt, de óvatosaknak kell lennünk, amikor ezzel kapcsolatban változtatjuk vagy tervezzük az európai energiastratégiát. Egy valami biztos. Azok a befektetők, akik ebbe a területbe ruháznak be, hosszú távú kereteket keresnek. A légkört jelenleg megmérgezi egy jelenség. Én erről állandóan hallok a nagy szolgáltató cégektől, a pénzügyi szektorbeli szereplőktől is hallok erről állandóan. Mindenki azt mondja egyfolytában, hogy soha nem tudják, hogy azok a szabályok, amelyek ma érvényesek, holnap is érvényesek lesznek-e. Egészen addig, amíg nem vagyunk képesek megállapodni konszenzusos módon, tehát pártpreferenciák fölött egy hosszú távú európai megközelítésben, az energia témájában nem fogjuk tudni a befektetéseket ösztönözni. Én nagyon sok olyan céget ismerek, amelynek hatalmas pénzügyi eszközei állnak rendelkezésre, de nem fektet be, mert azt mondják, hogy nem megbízható a jelenlegi jogszabályozási környezet. Ezért tehát én arra kérnék, arra sürgetnék mindenkit, még akkor is, hogyha kompromisszumot kell kötni ennek érdekében, hogy hozzunk létre, hozzanak létre egy olyan keretet, amely egy évnél tovább érvényes, és mondjuk egy politikai többség életénél tovább érvényes, hosszabb ideig érvényes, hosszú távú jogi keretek kellenek, és uram pedig azt javaslom, hogy az önkérdésével kapcsolatban találkozunk külön, mert nagyon konkrét kérdéseket tett fel, ezekre személyesen szívesen válaszolok. Ahogy elmondtam, most nem egy bank felelőseként, képviselőjeként beszélek, hanem olyan szakemberként, akit komolyan foglalkoztat az Európai Unió fejlődése. Szerintem meghallgathatunk rengeteg jó tanácsot, jó ajánlást, jó következtetést levonhatunk, és én ezeket nagyra becsülöm. De ezek a következtetések, tanácsok és ajánlások csak akkor fognak jó eredményekhez vezetni, hogyha megvannak a politikai feltételei is a sikernek. Az alapvető politikai feltétel pedig az, hogy meg kell újítani az Európába vetett bizalmat. Köszönöm. As I indicated, uh, Mr. Miro has to leave us right now, so... Uh... Ahogy jeleztem, Miro úrnak el kell most mennie, tehát megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és nagyon köszönjük az előadását. Wir, wir machen weiter und haben noch... Folytatjuk. Az egyes frakció koordinátorai két-két percre hozzászólhatnak a témához, mielőtt azonban megadnám nekik a szót. Először egy portugál kolléga, Hortenza Martins szólhat hozzá, aki szót kért, de csak egy percet tudok adni neki. Hol ül? Hol ül a hölgy? Nem látom sajnos. Parancsoljon, egy perce van. Um, obrigada. Um... Köszönöm szépen. Az országomról szeretnék néhány szót szólni. A közelmúltban nagy befektetések történtek az oktatásba és az innovációba. Ezek igazi pillérek, tehát a minősítés, a képzés fog javulni. Valami strukturális reformokat is végrehajtottunk. Úgy gondolom, hogy az ilyen jellegű találkozók kitűnőek, és nagyon örülő, hogy eljöttek Portugáliába, találkoztak a Nemzeti Parlamenttel, és meghallgatták a véleményünket, de az a helyzet, hogy a reformok ellenére a társadalmi biztonsági reform ellenére, társadalom biztosítási reform ellenére nagyon sok európai országot nem tájékoztattak a strukturális reformról, arról, hogy például a társadalombiztosítás terén milyen reformok voltak Portugáliában. Szerintem a reálgazdaságot kell megcéloznunk, és a pénzügyi politikát a reálgazdaság szolgálatába kell állítanunk, mert ha nem, akkor soha nem lesz növekedés és munkahelyteremtés. Egyetértek Eliza Fereja és Rányó Gufevú kollégáimmal, akiket egyébként üdvözlök, mert Portugáliában és Európában általában Portugáliában más lényeges kérdésekről is vitatkozunk, a növekedés alapjáról, a fenntartható növekedésről. És van egy állandóan visszatérő kérdés is, a deficit. Úgy gondolom, hogy minden parlament, a nemzeti parlamentek, az Európai Parlament sokkal több figyelmet kell, hogy fordítson a költség csökkentésére, figyelembe véve a kkv helyzetét. Köszönöm. Köszönöm, a koordinátorok kapnak most szót. Először is Frank Engel a néppárt számára. Euh, Elnök úr, először is azzal kezdem, hogy Miró ural teljes mértékben egyetértek, amikor azt mondja, hogy Európa most vagy végrehajtja az integrációt, vagy pedig egészen jelentéktelen szerepet fog betölteni a világban. Ez a nagy dilemma, amelyel szemben állunk. Négy konklúziót szeretnék levonni a vitából. Először is az egységes piac és az egységes piac felélesztése. Tudnunk kell, hogy mind ez eh, a, az egyik eh, irányelv felélesztéséről is szól. Annak idején a szerzője eh, nevét viselte, a Wolkenstein irányelvről van szó. Tudjuk, hogy Monti professzor milyen sok javaslatot tett, de ebben az esetben liberalizációs intézkedéseket kell hozni, és valószínű, hogy az egész kontinens nem fog ezzel egyetérteni. A másik a növekedés. A növekedés, az állami és magánadósságok. Úgy gondolom, hogy Európának először is meg kell értenie, hogy a jövőbeli növekedés az másfajta lesz, mint amilyen eddig volt a növekedés és ez más és más lesz a Föld különböző területein. De nem lehet hosszú távon megvenni a növekedést. Láttuk ezt a végtelen törekvést, a növekedés megvételét. Azután egy újraelosztási modellre is szükségünk van a jövőben, ami mindezzel számot vett. A kétsebességű Európa, és az, hogy részt veszünk-e az Európában, vagy nem. De logikusan el kell kerülni az, hogy Európában több pénz nem legyen. Ugye, akik még nem csatlakoztak, vagy nem akarnak csatlakozni az euróhoz, át kell, hogy gondolják ezt a kérdést, mert ez hosszú távon így nem tartható fenn. Végül pedig kutatásfejlesztés. Úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb fokú koordinációra lenne szükség itt az EU-ban, mint ahogy eddig történt, és ebbe bele kell vonni egy vitát, vagyis arról, hogy a tagállamok szerepe csökkenjen, és az EU szerepe növekedjen. Köszönöm, Fráti úr. Sergio Fráti két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem azok az események, amelyekre utaltok, nagyon komoly hatással lesznek Európa jövőjére. Gondolok itt a mediterrán válságra is egyébként, amely ugye a nyersanyag ellátásra hívja fel a figyelmünket, megváltozott a helyzet ahhoz képest, amelyet az elmúlt években megszoktunk, vagy megismertünk, és ugye a másik, ami Japánban történt, ugye az energia témája, témájának a kérdését vetti fel meg kell próbálni. Hát ugye az érzelmek az ember életében nagyon sokat számítanak, a politika, politikába is befolynak ezek, tehát nekünk vissza kell térni majd a biztonság kérdésére, és az energia előállítás kérdésére is. De a helyzet jelenlegi léte mellett szerintem Szükséges az, hogy, az EU, hogy Európa a saját erőforrásairól gondos, gondoskodjon, mert nincsen egyébként remény arra, hogy kilábalunk a válságból. Az eurókötvények, illetve a pénzügyi tranzakciós adó és más kérdések objektív szempontból prioritást jelentenek az Európai Uniónak és az egyes tagállamoknak is. De a beruházások prioritásairól is el kell gondolkozni, el kell dönteni, hogy, mely, hogy mik az alapjai, mik a fő céljai az erőforrások felhasználásának Ukrajnának. Szerintem kettős prioritásról van szó. Az egyik, hogy egy infrastruktúrális hálózatot kell létrehozni, mert Európában még nagy eltérések vannak az egyes területek között, és ez nehézségeket okoz a beruházások szintjén is, illetve a kihasználtság szintjén is. A második dolog pedig a tudás. Válság válságok idején mindig be kell fektetni a tudásba, és Európa most pont az ellenkezőjét teszi. Én azt hiszem, hogy ha az iskolába, az oktatásba, képzésbe beruházunk, az nagyon jó. Ezt kellene a kiinduló pontnak tekinteni ahhoz, hogy olyan versenyképességi modell dolgozzunk ki, amely működőképes. Äh, Sergio, ich rufe jetzt auf äh, Kollege Weigel. Köszönöm szépen, Weigel kolléga következik a liberálisok nevében gospod predsednik. Jaz sem... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Miró úrtól szerettem volna kérdezni valamit, de végül is aktuális dologról van szó. Miről? Az új fejlemények, amelyeknek katasztrófa jellegű dimenziói voltak, vagyis Európának újabb pénzügyi terhei vannak, és mindenki azt várja közben, hogy szolidárisak és nyitottak legyünk itt Európában, amennyire csak lehet. De úgy gondolom, hogy beszélni kell arról is, hogy hogyan lehet a pénzügyi források mechanizmusait átalakítani, amelyek alapján az EU úgy léphet, mint egy egység, amely segíthet, és segíthet a strukturális változtatásokban, átalakításokban. A másik pedig egy új marsal terv a közel-kelet számára. Úgy néz ki, hogy nincs más megoldás, vagyis egy nagy léptékű tervre van szükség, amely nem csak pénzügyi, jellegű lenne, hanem magában foglalna más tényezőket is, például intézményépítés, államépítés. Hozzátennék ehhez még valamit. Amikor a lehetséges Marshall tervről beszélünk, voltak, akik ezt Eston tervnek nevezték el, vagy másképpen, úgy gondolom, hogy ebből a szempontból fel kell tenni egy kérdést. Ki fogja finanszírozni ezt a tervet, ami nem lehet túl nagyra törő, és be kell vonnunk a terv előkészületeibe mindazokat, akik az elmúlt évtizedekben hasznosultak eh, az olaj kitermelésből. Én a magántőkére, utalok, és azon cégekre, amelyek ebből hasznot húztak. Robert Cilla az Európai Konzervatívok és Reformisták nevében. Köszönöm szépen, én megköszönöm valamennyi nemzeti parlamenti képviselőnek is, hogy beszélt, és Miró úrnak is, aki ugyan már elment, de nagyon fontos dolgokat mondott, és azt is mondta, hogy az egységes piac még nem készült el, úgymond, különösképpen a szolgáltatási ágazatban, és az is megoldatlan kérdés, hogy ez a valami túl nagy ahhoz, hogy csődbe menjen. Kérdés. Mit láthatunk ma? Azt hiszem az országokat két csoportra lehet osztani, és ebből a válságból úgy fogunk kijönni, hogy nagyobb különbségek lesznek gazdasági, társadalmi és egyéb különbségek, tehát a szakadék nagyobb lesz, mint a válság előtt. Mit jelent ez majd Európa számára? Nem csak azért leszünk megosztva, mert egyes országok az eurozónában vannak, mások pedig azon kívül. Lesznek olyan országok, amelyek az EU átlagos szintje alatt maradnak az eurozónán belül is és azon kívül is. És miért lesz ez így? Azért, mert a határokon átnyúló finanszírozás és a tőkeáramlás a magán, illetve a közféra adósságához kapcsolódik. A nem eurózana országok esetében is euróban vannak ezek az adósságok, a visszafizetés ugye azok felé, az országok felé áramlik, akiktől a hiteleket fölvették, de a szociális rendszereket aláshatja ez a probléma. Nem, szeretnék, nem szeretném politikailag nagyon kiélezni a helyzetet. Az Európai Parlamentben pedig azt mondom, hogy mindenképpen el kell erről gondolkozni, hogy egyes országok szociális rendszerét alássuk, másokat megerősítjük. Köszönöm szépen, most pedig Nikolaus Huntis következik a baloldal nevében. Parancsoljon. Köszönöm. Szeretném üdvözölni kollégáinkat, a nemzeti parlamentek képviselőit, és köszönöm a kérdéseiket, a megjegyzéseiket, és ez nagyon jól mutatja, kedves kollégák, hogy többek között a politika legitimitása is megkérdőjeleződött. Mi a mi szerepünk, nemzeti képviselők és EU képviselők szerepe? Valahogy késésben vagyunk, és eh, arról vitatkozunk, hogy a tegnap előtt hozott eh, döntések, mondjuk az euróról hozott döntés pozitív vagy negatív. E, tudni kell, hogy mennyire fontos a kormányok legitimitása azon embereké, akik a kormányokat össze kötik. Miró úr az elemzésében elmondta, hogy a fejlődésnek a versenyképességet kell erősítenie, de vannak itt azért még problémák. Aztán mondott még mást is a magánbefektetésektől is függünk. Szerintem a versenyképességi paktum, az Európaktum állandó keretet képezhet, vagyis azt jelenteti, hogy állandóan megszorító intézkedéseket hoznak, csökkentik a fizetéseket a munkavállalók számára. Közben a magánszektor know jára versenyképességére van szükség, de hogyha a munkavállalók fizetését csökkentik, akkor ez nem fog sikerülni. És a jogokat is csorbítják. A másik pedig a válság. A válság, ahogy egy kollega mondta, a reálgazdaság, a pénzügyi rendszer válsága a kettő összefügg. Látjuk, hogy az adósságválság is jelentkezett mára. Egyes esetekben az állami adósságválságot vádolták azzal, hogy az egész válság kirobbantója. Én feltennék egy kérdést. Mindaz, amit a bankoknak adtunk az EU szintjén, ez valóban a reálgazdaságot szolgálta? Ami pedig a foglalkoztatást illeti, miért emelkedik a munkanélküliség Európában? Most már 22 millió munkanélkülünk van. Ez, vannak itt szép hangzatos szavak, szép nyilatkozatok, mind a híres Lisszaboni stratégia, amely a versenyképes Európáról beszélt, a teljes foglalkoztatásról, aztán közben nem hozta meg az eredményét a válság után le kell vonni a következtetéseket, és szerintünk ez a politika sem munkahelyeket nem teremt, sem fejlődést nem eredményez Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdezem Pervast, aki a jelentéstevő a témában, szeretne hozzászólni, illetve megadom neki a szót. Parancsoljon. Monsieur le Président, merci à l'ensemble de... Köszönöm, elnök úr, köszönöm az összes nemzeti parlamentbeli kollégának, az, hogy részt vesznek a különbizottság munkájában. Az első alkalommal tudunk így, hogy úgy mondjam, plenáris ülés keretében összejönni. A mandátumunk kezdetétől fogva megsokszoroztuk a találkozási lehetőségeket, hiszen önök is jöttek, mi is mentünk, kérdéseket tettünk föl kérdéseket válaszoltunk meg, és egy köztes jelentés is született, ezt a parlament tavaly október 22-én fogadta el. Ez alapvető számunkra. Ahogy Mirov elnök úr mondta, nem tudunk kikeveredni ebből a válságból kedvezően, hogyha a nemzeti parlamentek és az EU parlamentje nem lobbantja ismét lángra a, ezt a lelkesedést, amire szükség van, vagyis azt, hogy erősebb Európát hozzunk létre. De közben tudjuk, hogy a földközi tenger déli partján milyen megmozdulások vannak, ezek a mi értékeink is, amiért ott harcolnak, a szabadságjogok, a jogok, és a parlamenti képviselők is ezeket az értékeket akarják felhasználni, ezekkel akarnak írni is az EU-ban. Tudjuk, hogy mi az EU értéke, és nem szabad, hogy mindez ellenünk forduljon, vagyis az EU állampolgárai ellen. És Mirov úr szólt a hosszú távú befektetésekről. A köztes jelentésben, amelyet elfogadtunk, felmértük, hogy a válságból való kikerülés milyen nagy mértékben függ attól, hogy mennyire tudjuk az állami és magánbefektetéseket újraindítani hosszú távon. És ebből a szemszögből három megjegyzésem van, reagálva több felszólalásra. A hosszú távú befektetések. Mirov elmondta, hogy szükség van a jogbiztonságra, ezt megértjük. De felhívom figyelmünket arra is, hogy gyakran nagyon kapitalista jellegű befektetésekről van szó, és hogyha nem figyelünk oda, akkor ezek nem fogják megvalósítani, vagy lehetővé tenni a munkahelyteremtést. Azután a Lisszaboni szerződés és a kilences szék, ez benne van a jelentésben is. Az EU-ban az államok által folytatott politikát nem csak arra szükséges folytatni, például a munkahelyteremtések idején, hogy hatásvizsgálatokat végezzenek a különböző kabinetek, hanem meg kell nézni valóban, hogy milyen befektetés történt konkrétan. Vannak, akik aggódnak a reformok miatt, az előttünk lévő reformok miatt, a pénzügyi piacra gondolok. És nagyon sok hozzászólásból azt szűrtem ki, hogy egyik oldalon ott van a pénzpiac, a másik oldalon a reál gazdaság, és igen, frusztráltak vagyunk, amikor arra gondolunk, hogy ez a két terület valahogy nem érintkezik, nem fedi egymást. Én ezt az aggodalmat osztom. És én is nyugtalan vagyok, mert az az érzésem, hogy elindultunk egy reformmal, ez inkább katalógus, mint terv. A köztes jelentés is szól erről a piaci szereplőket hagyjuk, hogy megválasszák a, azokat a reformokat, amelyeket szeretnének, vagy pedig a saját érdekeik szerint vezessenek be reformokat, ahelyett, hogy a pénzpiacok újra orientálódását mozdítanák elő, hiszen erre lenne szüksége Európának. A G20-ak szerepe, de úgy, attól félek, hogy az Európai Bizottságon és Tanácson belül valahogy ennek nincs meg a megfelme, megfelelő visszhangja. Ott van a Bázel 3, meg egyebek, de a hosszú távú befektetések finanszírozására reformra van szükség, de ezek nem elegendőek szerintem ezek a reformok. Makroökonomiai szinten sokan szóltak a világban található egyensúlyról vagy egyensúly hiányról. Van itt néhány alapvető gondolat a Lehman Brothers összeomlása után sokan úgy gondolták, hogy az árstabilitás mellé kell emelni a pénzpiacok stabilitását is. De a pénzpiacok stabilitásán túl szükségünk van arra is, hogy megnézzük, hogy a tőke szabad áramlása hogyan járul hozzá, hozzá a makroökonomiai egyensúly hiányhoz hozzájárul-e vagy nem. Én olyan országból jövök, ahol a közvetlen külföldi befektetéseket mindig is úgy látták, hogy ez a nagy vonzerő kritériuma. Lehet, hogy ez így van, de emögött van egy jelenség, amely különböző spekulációkhoz vezet, és a termelőeszközök kisajátításához, és ez nem mindig szolgálja a hosszú távú befektetések érdekeit. Úgy gondolom, hogy ott van az ingatlan buborék, azután eh, a túl nagy haszonstratégiája, és ez nem felel meg a mi céljainknak akkor, amikor a reál gazdaság szükségleteiről gondolkodunk el. Utolsó megjegyzésem, önök közül sokan beszéltek a belső piacról, ezt megvédték, és talán konszenzus van azt illetően, hogy ez közös javunk itt az EU-ban. De amikor az európai tervet újraindítjuk, a belső piacot és az energia projektet. Én inkább a második opció mellett vagyok, tiszteletbe tartva mind a mellett a belső piacot. Másik pedig, Engels kollégám által elmondottakhoz csatlakozom. A, ez a megszállottság a növekedést illetően Remélem, hogy a néppárttal együtt sikerül a végső, végleges jelentésben ezt tisztáznunk. A növekedésen túl az újraelosztás kérdését is fel kell vetni, hiszen ez itt a tét, különböző növekedési modellek vannak, éppen ezért az adóügyek terén is előre kell lépni, erről sokan szóltak. Látjuk, hogy az eredményeket még tovább kell vinni, és köszönöm egyébként ezt az első megbeszélést. Nagyon hasznos lesz ez a végső jelentés kidolgozásában, amelyet júniusban kívánunk végrehajtani. Köszönöm szépen, Pörvas! Most elérkeztünk a, má- a konferenciánk második részéhez, melynek a címe Befektetés az Unió gazdaságába, az EU 2020-as célkitűzések teljesítésének biztosítása. Nagy örömömre szolgál, hogy a vitaindító előadás szónokaként Filip Maistat urat üdvözölhetem körünkben, aki az Európai Beruházási Bank elnöke, amely Luxemburgban található. Most érkezik épp a pódiumra. Und er ist Präsident der EIB. Ő tehát a luxemburgi Európai Beruházási Bank elnöke 2006 óta meghosszabbították a mandátumát, mielőtt Luxemburgban elvállalta volna ezt a posztot, sok éven keresztül, tíz éven keresztül Belgiumban pénzügyminiszter volt, 1990-ben pedig az év pénzügyminiszterének is megválasztotta a Euromoney magazin. Ezen túlmenően Politikai karrierje során Belgiumban kétszer is miniszterelnök helyettesként szolgálta hazáját. Nagyon örülünk, Maestat úr, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogy megtartja a konferenciánk második részének vitaindító előadását. Köszönöm szépen, és meg is adom önnek a szót, parancsoljon. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les parlementaires, permettez-moi tout d'abord de dire combien je suis en... Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy először is elmondjam, mekkora megtiszteltetés számomra, hogy itt az önök szakbizottsága előtt felszólalhassak. Hiszen a KRISZ szakbizottság nagyon fontos projektekről folytat eszmecserét, amelyek a jövőnket érintik, egy olyan összetételben, amely nagyon érdekes, hiszen itt a konferencián most jelen vannak nemzeti és európai parlamenti képviselők is. Nem fogok most bővebben szólni arról, hogy mi az Európai Beruházási Bank mivel foglalkozik, hiszen önök is tudják, hogy ez az Európai Unió tagállamainak közös bankja, amelynek feladata, hogy az Európai Unió célkitűzéseit pénzügyi tekintetben támogassa. Azok számára, akik többet szeretnének tudni az Európai Beruházási Bank szerepéről az elmúlt időszakban, nos, nekik el tudunk juttatni egy dokumentumot, amelyben benne áll, hogyan járultunk hozzá az Európai Gazdaságélénkítő Programhoz 2008. decemberében. Ebből is láthatják, hogy az Európai Beruházási Bank kivette a részét ebből. Ma a befektetések szerepére szeretnék összpontosítani, illetve az Európa 2020-as stratégia célkitűzéseinek eléréséről szeretnék szólni néhány szót. Először is röviden emlékeztetnék arra, hogy mennyire fontosak a beruházások a növekedés számára. Összességében elismerik mindenütt, hogy mind a GDP termelés illetve a tőke termelés, valamint az, amit általában beruházásnak nevezünk, mindez nagyon fontos tényező a gazdaság felélénkülése, fellendülése szempontjából. Számos bizonyítékunk van arra, hogy mennyire fontosak a beruházások a GDP fluktuációja szempontjából. Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy mennyire fontosak a befektetések a gazdasági cik, cik, ciklusokon túlmenően, hiszen nagyon fontosak a gazdasági növekedés potenciálja szempontjából is. Láthatnák itt egy grafikát, amely azt mutatja, hogy a válságban, amelyen éppen túl vagyunk, a beruházások drasztikusan csökkentek, aminek nagyon fontos szerepe volt abban, hogy a GDP csökkent. Itt a szürkével árnyalt részt ez. Ez tehát a tőke csökkenését mutatja, valamint a GDP fluktuációját is. A 2009-es recesszió tehát főként azzal magyarázható, hogy a beruházások csökkentek. 2010-ben szintén némileg negatív volt a tőke alakulása, az idén azonban már pluszban lesz. Ez is mutatja azt, hogy mennyire fontosak a beruházások még akkor is, hogyha az idén már az várható, hogy javul a helyzet, mégis az európai gazdaság növekedési potenciálja már a válság előtt túl alacsony volt, és negatív befolyással volt rá a beruházások brutális mértékű csökkenése. Az ön által feltett kérdés, elnök úr, nagyon fontos, hogyan lehet növelni a beruházásokat, ösztönözni azokat annak érdekében, hogy az Európai Unió növekedési potenciáját növelhessük. Ma mi a helyzet? Egyrészt szükségünk van befektetésekre. Hatalmas igények vannak a beruházásokra, befektetésekre, mind az új tagállamokban, mind pedig a régebbiekben. Egyrészt azért, hogy új infrastruktúrák jöjjenek létre, másrészt pedig azért, hogy a meglévőket modernizálják. Az Európai Bizottság úgy becsülte meg, hogy a 2020-as stratégia megvalósítása érdekében infrastruktúrában 1,5 trillió eurót kellene körülbelül befektetni 2020-ig, vagyis két ezer milliárd eurónál is többet, ehhez még hozzá kell venni más területekbe való befektetéseket is, tehát nem csak az infrastruktúrálisakat. Ez azt jelenti, hogy a befektetési igények hatalmasak. Emellett a finanszírozási források csökkennek. Miért? Egyrészt azért, mert a válság nyomot hagyott a pénzügyi szektoron, egy sor pénzügyi cég eltűnt, bizonyos biztosítók, majd erre még visszatérek, a bankok pedig olyan helyzetben vannak, amelynek következtében óvatosabbá válnak. Ez biztos, hogy szükséges, de a Bázel három új szabályai nem fogják bátorítani a bankokat arra, hogy még több kölcsönt nyújtsanak hosszú távra, hiszen megnőttek a kockázatok a hosszú távú finanszírozás területén a banki finanszírozás a következő években relatíve limitált marad. És ismerik a költségvetési kényszerítő körülményeket, ezek megvannak nemzet és EU szinten. Nem várhatjuk azt, hogy a költségvetések a következő években jelentősen növelkedek. Közben a finanszírozásra szükséges van, a banki szektor még mindig ingatag, ér, sérülékeny, és a hosszú távú vagy kockázatosabb kötelezettségek eh, elől inkább menekül, költségvetési eh, szigorítások vannak, megszigorítások, és hogyan lehet ezeket az elemeket egymással kibékíteni, úgy, hogy valamilyen katalizátor hatást, ösztönző hatást kell találni, mégpedig a magán és az állami finanszírozás vegyítésével lehetséges mindez. A prezentációban szeretnék hangsúlyt helyezni az ösztönzőkre, hiszen ez azt eredményezheti, hogy az Európai Költségvetés és az Európai Beruházási Bank közösen lép fel. Azt is szeretném elmondani, hogy a különböző szubvenciók használ, felhasználása, az elvesztett alapok felhasználása, amikor a megtérülés nem megfelelő, ez pazarlásnak tűnik, viszont hogyha azt hiszük, hogy felhasználhatunk banki kölcsönöket beruházásokra, amelyek fontosak a gazdaság számára, de a belső megterülésük pénzügyi szempontból gyenge, hát ez is illúzió. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a, a, hogy a kereskedelmi bankok finanszírozhatnak bizonyos dolgokat, hiszen korlátozott a kockázat és megfelelő a megterülés. A másik véglet pedig az, hogy túl magas a kockázat és negatív a haszon. A kettő véglet között van egy köztes zóna, és szerintünk a kölcsönös, közös fellépés EU költségvetésből és a bank segítségével, valamint a magán szektor bevonásával ez azt jelenti, hogy ezzel az eszközzel bankosítható megoldást találunk, vagyis kölcsönöket nyújthatunk. És most szeretnék még kiemelni egy másik kérdést. Először is röviden utalnék arra, ami már megvalósult. Milyen közös eszközöket vezettünk be a bizottság és a bankunk között, valamint Szólnék még néhány lehetőségről a jövőre nézve. Ami megvalósult az elmúlt években az Európai Bizottsággal együtt, az a következő. Két közös eszközt vezettünk be, az egyik a megosztott kockázati eszköz vagy mechanizmus a kutatás számára, a másik pedig garancia rendszer az európai transz, a transz európai közlekedési rendszer számára. Ami az elsőt illeti, a bizottság és a BEI vagy Európai Beruházási Bank együtt lép fel, hogy segítse a kutatási keretprogramot, és ezzel bizonyos rezervet hozhatunk létre, ennek alapján bankunk finanszírozhat kutatási fejlesztési programokat, amelyek kicsit kockázatosabbak. Ezt néhány évvel ezelőtt már beindítottuk. Független szakértők csoportja értékelést végzett, mely szerint egyébként ezt a parlament elé is tárták. Igen, pozitív volt ez a megállapítás, és a bizottság is pozitívan vélekedik róla. Február 4-én az Európai Tanács azt ajánlotta, hogy folytatódjon ez a kezdeményezés. A múlt héten pedig az Európai Parlament hasonló értelmű állásfoglalás szavazott meg. Vagyis van egy közös eszközünk, és ez egy fontos ösztönző, mert a múlt év végén kölcsönt nyújtottunk 6 milliárd 300 millió euró értékben. Ezzel finanszíroztunk 16 milliárd értékű befektetéseket. Ez már ösztönző. És mindezt úgy tudtuk megvalósítani, hogy kevesebb, mint 300 millióval járult ehhez hozzá az EU költségvetés. Tehát ez azt jelenti, hogy 16 milliárdot tudunk finanszírozni, kevesebb, mint 300 milliós EU költségvetési hozzájárulással. Miért? Mert Sikerült így az Európai Beruházási Bankkal is a kockázatokat megosztani, a bank számára a tőke felhasználást csökkentettük, és ez azt jelenti, hogy már van egy első példánk, amely létezik és eredményt hozott. Másik, egy közelebbi példa, garancia rendszer, specifikus kockázat típus esetében új közlekedési infrastruktúrákról van itt szó. Amikor a bevétel vagy jövedelem az első években nem felel meg a várakozásoknak. Most nem akarok a részletekbe belemenni, mert ez túl bonyolult, de ez lehetővé teszi a kereskedelmi bank számára az, hogy az infrastruktúra fejlesztője számára garanciát adjon. Hogyha az üzemeltetés első éveiben a jövedelem nem kielégítő, és ez nehézséget okoz a fejlesztőnek abban, hogy a banki hiteleket visszafizesse, akkor a mi bankunk, a kereskedelmi bank helyébe lép, és alárendelt hitelezővé válunk a projektfejlesztő számára, és ott van a lehetőség arra is, hogy az európai költségvetésből is fedezetet biztosítsunk, ebben az esetben korlátozott mértékben. Itt van a 2020-as stratégia, itt nem kell új dolgokat feltalálni, az első példákból már tanulságokat vonhatunk le, és közös érdekünk az, hogy közös eszközöket vezessünk be olyanokat, amelyek relatíve könnyűek, könnyen bevezethetők, és ezek revolving, tehát megújuló jellegűek, vagyis mindig felhasználhatjuk a, azt, ami megtérülésként jelentkezik. És ez az európai intézményeket láthatóbbá teszi az állampolgárok számára. Szerintem az új pénzügyi eszközök ilyen jellegűek kell, hogy legyenek. Ebben az összefüggésben van egy új eszköz, amelyen gondolkodunk, mégpedig a, a project bonds, tehát projektkötvények, Erről néhány szót szólok, és természetesen örömmel válaszolok majd a kérdésekre. Mi itt ennek az elképzelésnek a lényege? Van egy megállapítás. Hatalmas beruházás igények vannak a közlekedés, az energia, a széles sáv terén ismerik a számadatokat, például a transeurópai közlekedési hálózat számára. Emlékszem, hogy még Dölor elnök úr indította el ezt a transeurópai hálózatot. Több mint 500 milliárd eh, euróra van szükség a befejezéshez. Hatalmas szükségletek, igények vannak, és az állami büdzsék eh, limitáltak, a bankok óvatosabbak, nem akarnak hosszú távú kockázatot vállalni, és van itt egy érdekes elem ebben a konstrukcióban, mégpedig az, hogy a monoline társaságok valahogy eltűnőben vannak. Miért utalok erre? Mert a monoline biztosítások a projekt kibocsátó kötvények esetében segítséget nyújtottak ahhoz, hogy a befektetők elinduljanak, vagyis sikerült privát alapokat vonzanunk, lehetővé téve a projekt cégek számára, hogy kibocsássanak kötvényeket, olyan minőségűeket, amelyeket az intézményes befektetők megvásárolhattak, például nyugdíjalapok, stb. Ez a tranching gondolata, vagyis az adósságon belül különböző transokat hoztunk létre, és különböző szintű adósságok vannak itt, szenyor és egyéb besorolású adósságok, és az Európai Beruházási Bank fellépése az közép, a közép szinten elhelyezkedő trans esetében aktuális. Itt különböző módozatok vannak, egyszerűek is, vagyis egy alárendelt hitelt, vagyis kölcsönt ad a bankunk, és emiatt szenyor jellegű eh, teszi az adóság egy részét, éppen ezért eh, vonzóak ezek a projekt eh, kötvények. A hitelek növekednek, lehetőségek. Az európai büdzsék közbelépése lehetővé teszi azt, hogy a kockázatokat az EU-val megosszuk, de ez kezdetkor nagyon limitált. Contingent liability-ről nincsen szó itt az európai költségvetés esetében, de már az elején tudjuk, hogy mi lesz a maximális lehetséges költségkiadás az EU költségvetés számára, és hogyha magasak a költségek, akkor a reziduális kockázatokat a mi bankunk viseli. Ilyen típusú projekteken dolgozunk, már közkonzultációt indítottunk, várjuk a reagálásokat, de a magánszektor nagyon pozitívan reagált már eddig is, és ez az egyik eszköze annak, hogy jobban vonzzuk az infrastruktúrális projektek számára a magántőkét. Ez aktuális példa, ezért hoztam fel, de az biztos, hogy vannak más eszközök is, amelyeken dolgozunk az Európai Bizottsággal a következő pénzügyi tervet figyelembe véve. Befejezésképpen szeretném elmondani, hogy a következő évtized szerintem döntő lesz az EU számára, és a 2020-as EU stratégia mindenképpen döntő szerintem hogyha növelni akarjuk az európai gazdaság potenciáját, a növekedést akarjuk elérni, akkor beruházni kell, de nem csak infrastruktúrákba, ahogy az előbb mondtam, hanem a képzésbe is. Növelni akarjuk a diplomások számát, valamint be akarunk fektetni a kutatásba, ez döntő, az innovációba sokkal többet kell befektetni, és az innovációknak sokkal gyorsabban el kell terjedniük az EU gazdaságában. Ez a 2020-as stratégia egyik eh, pillére, de ez nem egyetlen egy európai intézménytől függ. Mindenképpen szükséges, hogy a kormányok, nemzeti kormányok mindent megtennek azért, hogy a stratégia az övéké is legyen. Elkötelezik magukat, és elfogadják azt, hogy jobban koordinálni fogják őket az erősített gazdasági, kormányzás, gazdasági irányítás keretében, és ez a színek van non feltétele a stratégiának. Ezért az EU bizottság szerepe döntő, és éppen ezért kitűnőnek tartom azt a gondolatot, hogy a nemzeti parlamentek képviselőit ebbe közvetlenül bevonjuk, hiszen nem fogjuk tudni a 2020-as stratégiát megvalósítani, akkor, hogyha a kormányokat és a nemzeti parlamentek képviselőit ebben nem vonjuk bele. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen Maestad úrnak, és köszönöm szépen ennek azt is, hogy támogat bennünket erőfeszítéseinkben, hogy konszenzust érjünk el a nemzeti parlamentek képviselőivel, hiszen önnek teljesen igaza van, nekünk is meggyőződésünk, hogyha nem dolgozunk együtt, nem evezünk egy csónakban, akkor nagyon nehéz lesz elérni ezeket az ambiciózus célokat. Ugyanúgy járunk el, mint az első résznél. Most először a Trojka képviselőt szólítom fel. Először is um, Ékes József szólal majd fel, majd pedig Belgium és Lengyelország képviselője. Ékes úr, önje a szó három percre, legfeljebb három percre. És eh, megerősítve, amit elnök úr is mondott az utolsó mondataiban, hogy a nemzeti parlamentekkel közösen kell mindenképpen a lépéseket és a döntéseket meghozni, ennélkül nem fog működni és menni. Ami nagyon fontos kérdés, amire elnök úr is rávilágított, ez a pazarlás kérdése. Ugye az előző időszakban történt befektetések, beruházások, megtérülési kérdés. Ez egy nagyon fontos kérdés. A következő időszak kutatásfejlesztés, képzés, innováció területén mennyire leszünk versenyképesek. Hol találjuk meg a függőségi kérdéseket? nyersanyag kérdése, energiahordozók kérdése, e, jövőkép, amit elnök úr is mondott, hogy nem egy ciklusban kell gondolkodni, hanem sokkal hosszabb távon. És ezeket kell nagyon pontosan felmérni az Európai Uniónak, és a nemzeteknek, saját maguknak is, hogy melyik azok a kitörési pontok egyáltalán, amelyben közösen, nemzeti parlamentként, társadalmi-gazdasági e, célok megfogalmazása mellett és az Európai Unióval közösen mely célokat tudjuk megfogalmazni. Itt nagyon nagy kérdés az egységes adókérdése, vagy versenyképes adókérdése. Hisz ha ma megnézzük a világban, hova tendált elsődlegesen a legtöbb befektetés az elmúlt időszakban. Ázsiai országok, Kína, India irányában. És itt jön be, amit Thomas Mann is, képviselőtársunk is elmondotta maga részéről, és nem tudott befejezni, hogy megvizsgáljátok e egyáltalán, hogy ebből Európának milyen függőségi viszony alakult ki. Tehát hova mennek a befektetések, beruházások döntő többségében? Mit profitál mondjuk Európa ebből? Mit tudunk esetleg itt hol tartani? Ennek a hatékonyságát hogy tudjuk növelni? Tehát én úgy érzem, hogy a 2020-as stratégia, hogyha ebben konszenzus tud kialakulni, és valóban tisztán vizsgáljuk meg azokat a pazarlási, pazarló tényezőket, akár adó kérdésében, akár befektetések, regionális befektetések kérdésében. És kimondottan olyan befektetési irányokat látunk, és ehhez nagyon jó a kötvénykibocsátás is, ahol maximálisan a megtérülésre e, tudja a hangsúlyt fektetni, és ezáltal valóban az Európai Unió e, a versenyképességét hatékonyabban tudja megnövelni. Én röviden ennyivel szerettem volna a a mostani vitát, és én nagyon örülök, amikor elnök úr úgy fejezte ki, hogy nem egy ciklusra, és a nemzeti parlamentekkel közösen. Több ilyen vitára és nyílt vitára van szükség ahhoz, hogy valóban együtt gondolkodás és együtt cselekedés tudjon ebből kialakulni. Köszönöm a figyelmüket. Links. Links úr következik, parancsoljon. Merci, euh, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Mestát úr, az expozéját. Kedves kollégák, szeretnék néhány szót szólni arról, hogy a mi országunk támogatja a 2020-as stratégiát. Tapasztaltuk a feszültségeket, amelyekről ön szólt egyik oldalon a beruházás igények, a másik oldalon pedig az állami kiadások kontrollálása. Tudjuk, hogy ez surlódásokhoz vezet. Lenne egy kérdésem is, ami az egyensúly gyakorlatát illeti a nemzeti és az európai közti egyensúlyról van szó. Ez egy fogalmon alapszik a nemzeti jelleg fogalmán, de tudni kell, hogy a gazdasági realitásokat földrajzi határok nem határozzák meg. Tudjuk, hogy vannak olyan régiók, amelyek igen autonómok és igen dinamikusak, nem áll meg a gazdaság a határoknál, de hogyha nemzeti kontrollt akarnak bevezetni, azért itt a régiók számára meg kell hagyni a mozgásteret és az ipari klaszterek számára is. Nem szabad itt, hogy mind ez széthújon, az elemzés paramétereinél kell gondolkodni, lehet, hogyha csak nemzeti szinten maradunk meg, akkor ennek kontraproduktív hatása lesz. Tudom, hogy röviden kell beszélnem, de van itt egy másik téma is. Ez a KKV-k jelentősége a munkahelyteremtés területén nagy szerepük van, és nagy mértékben hozzájárulnak a gazdasági szövet kialakulásához arra kell figyelni, hogy a Bázel 3 a bankszektor átalakítása a KKV-ket tiszteletbe tartsa. A bank, a beruházási bank kölcsönei és a, az EFI kölcsöneit valahogy a nemzeti aspektusokkal összhangba kell hozni a beruházási bank kölcsöneit újra kell értékelni véleményem szerint. A beruházási bank kölcsöneit regionális kölcsönökre is fel kell használni, nem csak föderális jellegűekre. Köszönöm szépen, Kleiner úr, a szó parancsoljon. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, nagyon érdekes beszédet tartott Majszett úr az EBB-től. És azt mondja nekünk, hogy nagyon jó ötleteket ajánl a válságra, és arra, hogy hogyan tudunk ebből a válságból kilábalni. A megszorító intézkedések idejét éljük, a költségvetési hiányt minden országnak át kell gondolnia, és minden egyes vállalatnak elemeznie kell a helyzetét. Ezeket a problémákat meg kell oldani, új befektetési megoldásokat kell találni. Ez nagyon fontos számunkra. Lengyelország is az elmúlt években megtapasztalta a válságot, de ez volt az egyetlen ország Európában, ahol még mindig magas, viszonylag magas a növekedés. De gondolnunk kell, oda kell figyelnünk a megtakarításokra, illetve arra, hogy a költségvetési hiányt korlátozzuk. Ezért Majszett úr javaslatai nagyon érdekesek számunkra is. Ezek azt mutatják, hogy a pénzügyi problémák ellenére is lehetséges az, hogy a multiplikátor hatást elérjük. Az EU tagállamok számára ez rendkívül fontos, tehát nem feledkezzünk el arról, hogy mit jelent a szolidaritás csökkentsük, próbáljuk meg a különbségeket csökkenteni a tagállamok között. Ez mit jelent? Az energiába való beruházást, az infrastruktúrába való beruházást, az oktatásba való beruházást. Ez nagyon fontos számunkra. Minden egyes olyan javaslat, amely ilyen erőforrások felhasználására vonatkozik, nagyon érdekes és nagyon értékes a számunkra. Természetesen meg is fogadjuk majd ezeket az ajánlásokat. Én azonban elmondom önöknek, hogy mit lehet még tenni rendelkezésünkre állnak bizonyos információk, ugye Majsztát úr beszédéből utalt a hatalmas beruházási igényekre, amelyek megvannak a régebbi tagállamokban is. Értjük azt, hogy a régi és új tagállamokban végrehajtott beruházások a jövőbeni gazdaság motorját adják így jön létre az a gazdaság, amely maga mögött hagyja a válságot, és az EBB lépései jelentős hatással vannak itt a helyzetre, hiszen egyfajta motorjai a növekedésnek. Támogatjuk tehát ezeket a prioritásokat, amelyek az Európa 2020-as stratégiában szerepelnek. Ezért mondom azt, hogy azok a gondolatok, amelyeket itt vitatunk meg az Európai Parlamentben, az Európai Parlament és nemzeti parlamenti képviselőkkel kulcsfontosságúak számunkra, megvan a perspektíva a jó jövőbeni megoldásokra. Az Európai Néppárt eh, nevében kap most szót a képviselő kolléganő két percre. Köszönöm szépen. Valóban a stabilitásról beszélünk, mondja Pietikainen asszony, és a stabilitási paktumról is beszélnünk kell, ugye a növekedési, a fenntarthatósági paktumról. Hogyan tudunk eljutni idáig? Több Európára van szükség. Ahogy ugye hallottuk, az EBP szerepe, szerepe és a bizottság szerepe nagyon fontos, és át kell gondolnunk, hogy a magántőke bevonását hogyan tudjuk segíteni. Gondolok itt a kockázati tőkére, amely az új innovációt, a zöldesítést támogatja, a társadalmi innovációt, a high-tech társaságokat, és így tovább. A jogszabályalkotók szerepe is jelentős itt, legyen szó a nemzeti szintről, ugye, a tagállamokban, illetve az Európai Uniós szintről. Mindenképpen tisztában kell azzal lennünk, hogy ambiciózusak a célkitűzéseink a környezetvédelmi politikában, és ugye ennek megfelelő jogszabályokat kell alkotni, hogy a beruházóknak megteremtsük a biztonságot. Harmadsorban pedig mit kell tennünk európai szinten? ugyanerre kellene ösztönöznünk a nemzeti parlamentben dolgozó kollégáinkat. Tehát alaposan át kell fésülni a költségvetést. Tudjuk, hogy szigorú költségvetési korlátozások vannak. Fontos tehát, hogy ne támogassunk olyan tevékenységeket, amelyek ellentmondásosak, amelyek ellentmondanak a növekedési célkitűzéseinknek, hanem éppen ellenkezőleg az amúgy is szűkös erőforrásokat olyan célokra használjuk fel, amelyek a növekedéshez hozzájárulnak. Azt hiszem, hatékonyabb energia, illetve erőforrás felhasználásra is szükségünk van. Ilyenfajta gondolkodásra és ilyenfajta együttműködésre van szükség az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között. Miért mondom ezt? A nemzeti költségvetések itt sokkal fontosabb szerepet játszanak, mint az EU költségvetése. Tehát szükség lenne, hogy a nemzeti szintű lépések ugyanabba az irányba mutassanak. Akkor is, ha ezek diversifikáltak. És végül pedig, elnök úr, én szeretném azt is hallani, hogy vajon ugye az EBB képviselőitől hallottuk, hogy milyen eszközökre lenne szükség a kockázati tőke ösztönzésére, hiszen ebbe az irányba kellene folytatnunk a vitát. Akkor a következő három hozzászólónk nevét mondom. Lord Lyndon Harrison, aki a Lordok házából érkezett az Egyesült Királyságból, Giorgetti úr Olaszországból, majd pedig Kolár úr Szlovákiából. Először is Lord Harrison a szó parancsoljon elnök úr, nagy megtiszteltetés volt a Lordok házában ezt a meghívást megkapni. A Lordok háza most adja ki a jelentését a többéves pénzügyi keretekről 2013-tól ugye 2020-ig, és az én megjegyzéseim ezzel kapcsolatosak. Azt kívántuk hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az európai hozzáadott érték, Azonban kegyetleneknek kell lennünk úgymond a költségvetésen belül, prioritizálni kell, tehát hol tudunk eh, hozadott értéket teremteni, energia, közlekedés, eh, kutatás, fejlesztés. Szerintem vissza kell menni a zérus alapú költségvetés tervezésre. Tehát a szegényebb országoknak adjunk több pénzt annak érdekében, hogy ők utol tudják érni a többieket az egységes piacon. Harmadsorban pedig még azt is mondanám, hogy a szűkös vagy korlátos költségvetésen belül nagyobb rugalmasságra van szükség. Erre annak érdekében van szükség, hogy a megszorító intézkedésekből, ha ki tudunk lépni, akkor a növekedésbe tudjunk átlépni. Rugalmasság nélkül bukik az egész. Az Európai Egységes Piac témájában Kofield kollégám a Lordok házában dolgozott velem. Még mindig arra várunk, hogy az egységes piac működjön, hogy megvalósuljon. Hiába kezdtük ezt a munkát már régóta. Meg kellene próbálni ezt a piacot kompatibilisé tenni, úgy, hogy a kis és középvállalkozások is működni tudjanak, ugyanúgy, mint a nagyvállalkozások. Ami pedig a 2020-as stratégiát illeti, gondoskodnunk kell arról, hogy a Lisszaboni stratégiához képest ez egy javulás legyen, gondolom a legtöbb kolléga együtt ér, ugyanúgy gondolkodik, mint én, hát ez nem volt túlzottan sikeres, ezért a 2020-as stratégiának sokkal sikeresebbnek kell lenni. Kerül biztos a nemzetközi kereskedelemről adott ki egy közleményt, amelyben azt szerepel, hogy az EU-nak biztosítania kell azt, hogy nemzetközi szinten sikeres, hatékony szereplő legyen. Ennek a stratégiánk kulcsfontosságú elemének kell lenni. És a végső megjegyzésem pedig az, hogy az én szakbizottságom kiadványa, ami a gazdasági irányításról készült az EU-n belül, márciusban készül majd el, és mindenki, aki itt részt vesz ezen az ülésen, hát megkaphatja ennek egy példányát. Remélem, hogy ezzel hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy kialakuljon egy általános stratégia, amely a növekedés javítását céloz Európában. Köszönöm szépen Harrison úr, és most Giorgetti úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt hiszem, hogy őszintén el kell mondani, hogy aránytalanságok vannak az ambiciózus célkitűzések, amik ugye a 2020-as stratégiában szerepelnek, és a válaszok között, a gyakorlati válaszok között európai, illetve nemzeti szinten az ilyenfajta kihívásokkal szemben. Most itt nagyon világosan megfogalmazódott, az, hogy az igények és a pénzügyi erőforrások között mekkora eltérés van. A költségvetési fegyelem ugye most nagyon szükséges, tehát egész egyszerűen nem sikerül a kiadások minőségét még egyelőre javítani, és nem sikerül az sem, hogy meggyőző és határozott választ adjunk a problémákra szerintem az egyedül, egyedüli válasz az az, az eurókötvények csak így, tudunk a cél, csak így tudjuk a céljainkat elérni. A magánszféra bevonásáról nagyon alaposan el kell gondolkodnunk a Bázel 3-as csomagról, és arról, hogy ez mit eredményez. A bankrendszerre vonatkozó szabályokkal azt kockáztatjuk, hogy nagyon súlyos helyzetbe kerülnek a kis és középvállalkozások, különösképpen azokban az országokban, ahol hagyományos módon működik a bankrendszer, mert egyfajta túlzottan is prudens politikát várnak el a bankoktól, tehát szerintem a Bázel 3-ast szembe kéne állítani a bankrendszer által biztosított beruházásokkal. Figyeljünk oda a reálgazdaságra, figyeljünk oda a kis és középvállalkozásokra. Én nagyon remélem, hogy az Európai Beruházási Bank is odafigyel. Az EBB ezen a kis szürke határzónán működik, ugye a két oldal között, a kereskedelmi bankok között. Az EBB tehát ezért sokkal fontosabb és komolyabb szerepet tudna magára vállalni. A projektbondok, projektkötvények, projekt feladatával is, amelyre én nagyon remélek, hogy megvalósul, és ezáltal segíti a kis és középvállalkozások helyzetét. Köszönöm. Thank you, Kolárus Szlovákiából. Köszönöm. Elnök úr, hölgyeim és uraim, először is az Európai Beruházási Bank fellépését szeretném üdvözölni Szlovákiában közlekedési és útépítési projektekben ami a szlovák köztársaság álláspontját illeti az EU szintű finanszírozásról, az úgynevezett euró kötvényekről, ez eszköz az EU projektek finanszírozására. Minden követelménynek eleget kell tenni azért, hogy az újraelosztás létrejöjjön a tagállamok között. Az eurókötvények alkalmazása azt jelenti, hogy nem csak az elfogadott hozzájárulásokon keresztül, vagy befizetéseken keresztül, hanem adósságokon keresztül is finanszíroznának bizonyos projekteket. a regióknak is eleget kell tenniük a 2020-as stratégia követelményeinek a tagállamok, vagy pedig a tagállamok hozzájárulását kellene növelni. Ez kérdés, mind a kettő szolgálja a hosszú távú beruházásokat, viszont a szubszidiaritás és a szolidaritás itt hiányzik. Figyelembe kell venni, hogy centralizálódik a fejlesztés, éppen ezért mi nem támogatjuk az eurókötvények bevezetését. Eh, Köszönöm szépen. Anni Podimata kolléganő a szociáldemokraták képviseletében parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném elmondani véleményemet. A vita központi kérdése, és egyébként erre sok hozzászóló emlékeztetett, mind az EP részéről, mind a nemzeti parlamentek részéről, az az, hogy hogyan fogunk megküzdeni a finanszírozási hiányjal, űrrel, ami a jelenlegi válság következménye, és hogyan találjuk meg a szükséges forrásokat ahhoz, hogy sikere vigyük az előttünk álló nagy célokat a 2020-as stratégia céljaira gondolok, de más nagy kihívásokra is. Európai szinten és világszinten. A, az Európai Beruházási Bank elnökéhez szeretnék fordulni. Mi itt az EP-ben egyetértünk azzal, hogy figyelmünket mostantól fogva a válság miatt arra kell összpontosítanunk, hogy a nemzeti költségvetésüket csökkentsük, és arra is, hogy az, az innovatív finanszírozási lehetőségeket keressük. Miért? Azért, mert egyrészt ez nagy potenciált képvisel az új beruházások, befektetések vonz erejét illetően, másrészt pedig ez nem nehezedik a nemzeti vagy európai költségvetésre és az európai adófizetőre. Beszélt az Európai Bizottság kezdeményezéséről, az euró könyv kötvényekről, infrastruktúrális beruházások számára. Kiemelnék egy kérdést. Az a szöveg, amelyet a bizottság nyilvánosságra hozott, a jogosultsági kritériumokról szól az infrastruktúrális munkálatok kapcsán, és kiemeli, hogy a jogosult munkálatok hozzáadott európai értéket kell, hogy hozzanak, képviseljenek. Ezt különbözőképpen lehet értelmezni, mint tudják. Most kell, hogy ez határon túl nyúló jellegű legyen ez a beruházás vagy milyen legyen. Azután szó volt a 2020-as stratégiáról. Nem csak infrastruktúrális munkátokról van szó, hanem egy újfajta politikáról, ami kísérné a 2020-as stratégiát. Köszönöm. Rosenkrantz úr Svédországból. Asszony, bocsánat. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt vagyok, itt vagyok. A mai vita témája kulcsfontosságú az Európai Uniónak, a saját versenyképességének, növekedésének, fejlődésének a javítására kell koncentrálnia. A stagnáció nem lehetséges alternatíva. Milyen intézkedéseket kell meghozni tehát? Szerintem először is az egységes piacot kell kiteljesíteni, ahogy mások is hangsúlyozták ezt már előttem. Ennek a kiteljesítését az Európai Bizottság úgy becsülte, hogy 10%-kal javítaná a GDP-t hatékonyabb szolgáltatási szektor megteremtésére kell odafigyelni, a digitális gazdaság megvalósítására, egységes szabadalmi rendszerre és egyszerűsített szabályrendszerre. Másodszorban beszélhetünk rengeteget az új stratégiákról, a megnövekedett a növekedés célzó stratégiákról, de ezek nem fognak jelenteni semmit, hogyha nem lépünk, és csak beszélünk, beszélünk. Szerintem a célkitűzések és a stratégia már megvan. Itt a 2020-as stratégia, ezt elfogadták, én ezt támogatom. Most itt az ideje, hogy rátérjünk, rálépjünk a tettek mezejére. Restriktív a költségvetési megközelítésünk, a beruházásokat olyan irányokba kell terelni, ahol ezek hozadott értéket, növekedést hozhatnak. Ma például a közös agrárpolitikára sokat költünk, ami nem feltétlen kompatibilis a 2020-as stratégiával, amely más ágazatok növekedését is célozza. A beruházásokat tehát más területeken is ösztönöznünk kell. Kutatás, infrastruktúra, oktatás. A kihívásokra szerintem a probléma nem az, hogy még nagyobb költségvetést gerjesztünk, hiszen az EU költségvetése az adófizetők zsebéből érkezik, és ezért korlátoznunk kell önmagunkat, meg kell teremteni a költségvetési egyensúlyt, a szabályokat jobban tiszteletbe kell tartani, gondolok itt a növekedési és stabilitási paktumra. A svéd pénzügyi bizottság ellenzi a tranzakciós adót például. Sem a politikusok, sem pedig a civil lakosság Svédországban nem támogatja ezt a gondolatot. Szerintem a pénzügyi tranzakciók adója nagyon rossz gondolat, hogyha valaki növekedést akar elérni, és nagyobb jólétet szeretne megteremteni. Zárásként itt az ideje, hogy lépjünk, tehát lépjünk a tettek mezeire, hogy a 2020-as stratégiát valóban megvalósíthassuk. Hófehán Boszkárián úré a szó Romániából érkezett hozzánk, parancsoljon. Oké. Okay. Jó, akkor a következő hozzászóló Anna Jensen, a liberálisok részéről az Európai Parlamentben. Um, thank you. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Mástat úrnak, ezt a kitűnő beszédet egyetértek azzal, amit mondott, vagyis azzal, hogy nagyon nagy beruházásokra van szükség Európában. És itt van az összes nemzeti parlamenti képviselő. El kell mondjam, hogy itt az Európai Parlamentben nagyon frusztráltak vagyunk sokszor amiatt, hogy az államfők, az önök, miniszterelnökei megegyeztek egy olyan energia cselekvési terben, amely szerint nagy beruházások szükségesek energia terén. De honnan lesz erre pénz? Hát nincs pénz, ezt elhatározzák, pesgőznek, aztán jönnek a pénzügyminiszterek, és azt mondják, hogy fizetni mi nem akarunk erre. Éppen ezért más úrnak valamit ki kell találnia, valahogy pénzt kell generálnunk, Természetesen vannak programok, amelyeket a költségvetésből kell finanszírozni, ahogy ön elmondta. Vannak programok, amelyeknek nem olyan magas az értékük, hogy a piac finanszírozza őket. De a szlovák kolléga beszélt a projekt bondokról, kötvényekről. Például Dániában nagy állami vállalatok vannak, amelyek szélenergiába fektetnek be, és a piacra ki akarnak kerülni, és megállapodtak nyugdíjalapokkal, hogy azok pénzt adnak a szélerőmű projektekbehez. Ez európai jellegű is, hiszen ez az energia nem csak Dániát szolgálja, hanem a balti államokat, sőt Európa más részeit is. De a nyugdíjalapok nem vállalhatják a teljes kockázatot, úgyhogy más, tehát úr, önre van szükségünk azért, hogy finanszírozza ezt a kockázatos bizniszt, mert egyébként mondjuk, ha jön egy cunami, és elviszi az egész szélerőmű parkot, akkor mit teszünk? Ez eddig még nem volt, de a jövőben előfordulhat. Éppen ezért a projekt kötvények létfontosságúak, úgyhogy kívánom, hogy ezt a programot létrehozzák. Józsa úr Magyarországról. Örömömnek szeretnék hangot adni, hogy a Nemzeti Parlament képviselőjeként szólhatok itt, és nagy hatással volt rám mind Majstadt elnök úr, mind Miró elnök úr előadása Májslat elnök úr sajnos nem volt jelen az első szakaszban, de már majdnem kimondtuk a lényeget, amit csak e, kerülgettünk, mint macska a forrókását, hogy a válság Amerikából indult, és e, amit ingatlan lufinak mondunk, az igazából a pénzügyi piac működési válsága, strukturális válsága, és Európa sikere azon is múlik, hogy ezen a strukturális válságon úrrá tud-e lenni rendkívül impulzív volt Mástát eh, elnök úr előadása. Én azt gondolom, hogy menjünk, merjünk eh, tovább menni, és eh, ha azt mondja, hogy döntő a következő évtized Európa számára, akkor kérdezem, hogy nem hallani? Hogy az előző évtizedről mi a véleményünk? Túl elnézőek vagyunk a Lisszaboni stratégia kudarcát illetően. Az egy nagyon nagy kudarc volt, és nem követhetjük el még egyszer. Én azt mondom, hogy nem csak több Európa kell, hanem integrált Európa, és egy integrált Európa erőt jelent, piaci erőt is jelent, amit vétek nem kihasználni, és ahogy az előadásban is elhangzott, a válságkezelésben a gyorsaság is érték, tehát merjünk gyorsabban dönteni. Köszönöm. Äh, äh, Köszönöm szépen. Hortenza Martins asszonyi a szó, aki Portugáliából érkezett, két perce van, parancsoljon. Köszönöm szépen. Én is szeretnék kiemelni néhány pontot Maestat elnök úr beszédéből, hogyha nincs beruházás, akkor nincs növekedés sem, munkahely teremtés, ezt jól tudjuk. Azt is mondta, hogy a 2009-es recesszió oka a befektetések csökkenése. Ez alapvető aspektus, de az összes beruházást egyformán kell kezelnünk az oktatási beruházás, a kutatásba, a tudományba való beruházás, az a beruházás, amely megfelel a 2020-as stratégiának. Nem kellene a különböző beruházásokat különbözőképpen kezelni? Portugália az elmúlt években az energia területén nagyon jelentős előrelépéseket tett mi a megújuló energiaforrásokra tettünk, a megújuló forrásokra, a vízi energiára és a szélenergiára ezt választottuk, és szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a jogalkotásnak stabilnak kell lenni azért, hogy az ilyen típusú beruházások létrejöjjenek, főként közép és hosszú távra. Köszönöm. Köszönöm szépen, Danuta Hübner asszonyja, a szó parancsoljon. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Én azzal kezdeném, hogy egyetértek Maestat elnök úrral. Persze, hát hogyan finanszírozzuk a növekedést, ez mindig kihívás. De hogyan tudjuk az EU 2020-as növekedést finanszírozni, ami a termelékenységre, strukturális szerkezetváltásokra alapul, hogy a nagy kockázatú beruházásoktól megszabaduljunk, javítsuk a versenyképességet és fenntartható munkahelyeket teremtsük. Azt hiszem ez még nagyobb kihívás a számunkra ma itt Európában. Elnök úr azt is említette, hogy a nemzeti költségvetésekben megszorítások vannak, ezek a csökkentések velünk maradnak. Kifejtette aggodalmait ugye a magán szektorral kapcsolatban, a bankszektorral kapcsolatban, én hozzátenném ehhez még azt, hogy a 2013-tól működő költségvetés nagyon kicsi lesz, mindegy, hogy milyen szempontból nézzük ezt, nagyon picike lesz. Még egy tényező, amit figyelembe kell venni, ez a globális verseny. Méghozzá a növekedést támogató eszközökért folyik majd a verseny. Nincs választásunk, itt az ideje felébrednünk, és meg kell erősíteni a közfinanszírozás katalizátor szerepét és mozgásterét. Az EU költségvetésnek van ilyen szerepe, de a nemzeti költségvetésnek is. Többet beszélünk az EU költségvetés katalizátor szerepéről, de azt hiszem, hogy a nemzeti költségvetések katalizátor szerepéről is beszélni kéne. És az önök szerepéről is bankként, azt hiszem az ön szerepe most fontosabb, mint valaha. Egy kérdésem lenne, vagy kérésem lenne még önhöz a tapasztalataiból tudja, hogy ennek az egyik oka, hogy a befektetők nem rohannak az új innovatív finanszírozási rendszerekbe, az, hogy a szabályozói keretek, különösképpen az európai szabályozói keretek túlságosan bonyolultak. Bonyolult a szabályozás, gyakran rémálom amivel a befektetők szembe találják magukat. Mindegy, hogy ez rulírozó, vagy vegyes, vagy garancia rendszer. Én remélem, hogy a projektkötvények majd egyszerű eszközt jelentenek, és könnyen lehet őket használni. Tehát az Európai Bizottság is ezen dolgozik, tudom, hogy ön is részt vesz ebben a munkában. A bizottság azon dolgozik, hogy új rendelet szülessen. Én azt kérdezném öntől, hogy hogyan lehet arról gondoskodni, hogy jó jogszabályi keretek legyenek, valóban olyanok, amelyek ösztönzik az egyéni megoldásokat, a beruházásokat végre, olyan keretekre van szükségünk, amelyek lehetővé teszik azt, hogy több éven át használjuk ezeket az új eszközöket, amelyek létrejönnek. Tehát érdekelne engem az audit, a nyomonkövetés, a szabályok kialakítása, és így tovább. Erről tudnunk kéne előre. És el tudná kötelezni magát azzal kapcsolatban, hogy az adminisztratív kapacitások kiépítésén is dolgozni fognak. Elnézést kérek az egy perc túllépésért, mondja Danuta Hübner. Befejeztem, köszönöm. Stumpfol, úr Ausztriából parancsoljon. Elnök úr, tisztelt bizottság, azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, hogy Hatalmas kihívások előtt állunk, és a siker vagy sikertelenség Európa jövőjéről dönt majd. Azt hiszem, abban is egyetértünk, hogy az EU 2020-as stratégia egy kiváló alapot képez. De remélem egyetértünk abban is, és néhány előttem szóló már elmondta, hogy nem szabad megismételnünk a Lisszaboni stratégia hibáját, ahol a retorikában brilliroztunk, de sajnos kudarcot vallottunk a megvalósításban. A megvalósítás a legfontosabb, és egyetlen egy lehetőségünk van, és itt egyetértek Májstettóral, hogyha az Európa 2020 stratégia fő céljait tulajdonképpen meg akarjuk valósítani, akkor a nemzetpolitikák, egyes gazdaságpolitika, a nemzetállamok gazdaságpolitikájában meg kell jelenniük ezeknek a céloknak. Mi Ausztriában az Európa 2020 céljait gazdaságpolitikánk vezérelvévé tettük. Ami a versenyképességet illeti, a kutatást, technológiát, innovációt, infrastruktúrát, képzést illeti, ezek mind nagyon fontosak. Azt a veszélyt látom, hogy Európában még nagyobbá válhat a szakadék, hiszen ki tudja kihasználni a kínai, braziliai, indiai növekedési potenciált, azok az országok, amelyek egyébként is erősek az exportban. Ezért abszolút prioritása van annak, hogy a versenyképességbe beruházzunk. Hogyha Európa nem akar ebbe a szendvics pozícióba kerülni a jövőben is, amelyben most található, tehát hogy közé szorulunk a vezető országoknak, akkor minden ország a maga, magáévá kell, hogy tegye az EU stratégiájának célkitűzéseit, és annak, azoknak tükröződniük kell a gazdaságpolitikákban. Azt hiszem, hogy az ilyen konferenciákat, mint a mai, nem évente egyszer kellene megszerveznünk, hanem többször, gyakrabban. Köszönöm szépen, mondja az elnök Tony van a szóparancsoljon. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, dank voor de... Köszönöm szépen. Elnök úr, és én most a Szabadságpárt a PVV nevében beszélek. Az Európai Unióban azt hiszem elég sok időbe telik a válságból való kilábalás, és aggódunk egy kicsit Európa jövőjéért és az euró jövőjéért. Persze meg kell erősíteni a versenyképességet, de nyilvánvalóan felmerül az a kérdés, hogy hogyan tudjuk a reálgazdaságot segíteni, és a kis és középvállalkozásokat megerősíteni. Közben pedig meghúzni a nadrág szíjat és szigorúbb kritériumokat bevezetni a bankok esetében. A PVV-nek aggájai vannak a szuverenitással kapcsolatban is, amikor itt a tagállamok szuverenitásáról beszélünk. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió nem politikai unió. Mi nem szeretnénk egy európai szövetségi rendszert látni, egyfajta szuperállamot, és ez a válság úgy tűnik, hogy egy politikai unió felé tolja el az egészet, pedig nem ebbe az irányba kellene haladni. A szabadságpárt tehát nem ilyen fajta eseményeket szeretne látni, nem kívánjuk a szuverenitásunkat átruházni Európára, nem szeretnénk látni, hogy bármely tagállam ezt megtegye, és ellenezzük az európai adókat is, bármilyen európai adókat. Nem tetszenek nekünk a tranzakciós adók, a projektkötvények, és így tovább. Az Európai Unió nem lehet olyan testület, amely adókat vet ki Persze itt a legerősebb országok álláspontja érvényesül, nem pedig fordítva, mindig a leggyengébb láncem a vesztes. Azt hiszem, hogy minden országnak van itt felelőssége, minden ország felel a saját versenyképességéért. Én erről nem sokat hallok. Úgy tűnik, hogy az EU-nak a kötelessége az, hogy a tagállamokat versenyképessé tegye. Antolin. Muchas gracias, eh, presidente. Para hablar de inversiones y estrategia Köszönöm szépen, elnök úr. A 2020-as stratégiáról beszélünk, és amikor a beruházásokról beszélünk megszorítások közepette, akkor ennek megvan a logikája, hiszen a konszolidáció irányába tett lépések azt célozzák, hogy a deficitet csökkentsük, a strukturális deficitet, és több beruházást támogassunk. Tehát ha a 2020-as stratégiát kívánjuk követni, akkor ki kell igazítani az állam adósság, illetve a deficit problémáját. Mire gondolok itt? Ahogy Majsztát úr is mondta, 2000 milliárd euró beruház, eurónyi beruházásról van szó, mondta ő. Tehát kétszer, kétszer annyi, mint a pénzügyi terv az oktatásba be kell fektetni, mert hogyha nem fektetünk be, megfizetjük majd ennek az árát. Finnország például kiszámította, hogy ez mit jelent. Két millió euró a 40 éves valakinek a 40 év, arra 40 évre, amíg dolgozik, be kell fektetni tehát, mert 2 millió euróba kerül az, hogyha valaki munkanélküli lesz, hogy támogatást kell neki adni. A nemzeti szinten is meg kell találni ezeket az összegeket a költségvetésben. Az Európai Unió mindenképpen vállalnia az Európai Uniónak mindenképpen ki kell vennie ebből a részét, Kanadából a kivándorlók egyötöde érkezik ide. A kötvényekkel kapcsolatos követelmények igen magas szintűek, de hogyan tudunk több stabilitást elérni, hogyha erősebb a stabilitás, akkor a költségek alacsonyabbak, a nemzeti finanszírozást pedig nem arra kell felhasználni, hogy mindenféle buborékokat növelünk, a reál gazdaságot kell támogatni. Tehát nagyon mélyreható pénzügyi reformokra van szükség az EU költségvetésében. Egyelőre nem elég a rendelkezésünkre álló erőforrás, ezeket az erőforrásokat növelni kell. Beszéltünk a pénzügyi tranzakciós adóról, a zöldebb gazdaságról, és így tovább. De végül hova jutunk? Az adók terheket kell jobban elosztani, és ezt mondta el Majszet úr is. Csak azt szerettem volna még lezárásként mondani, elnök úr, elfogyott az ideje, mondja az elnök, hogy koordinált befektetési tevékenységre van szükség. Egyébként nem tudjuk befejezni az ülésünket, mert csak 30 percünk van, és még elég hosszú a hozzászólók listája. Én mindenkinek szeretnék szót adni, Majsztat úrnak is, és az előadónak is, hogy összefoglalja majd a végén. Ezért. Andrew Kajtész kolléga Litvániából. Gyakorlom, pirmininkés, tiesz. Köszönöm, elnök úr. Az a jó, hogy világos a szerepünk, gondolkodjunk globálisan, és valósítsuk meg helyileg a célokat. 27 nemzeti parlament vesz részt most az EP-ben, és egyeztetnünk kell azért, hogy a 2020-as célokat megvalósítsuk. Az is fontos, hogy legyen kapcsolat a stabilitási és növekedési paktum, a makroökonomiai intézkedések és a nemzeti reformprogramok között. Ezeket a kapcsolatokat erősíteni kell. Litvánia még nem végezte el az összes feladatát. Egyébként az európai szemeszterrel kapcsolatosan is történt egy döntés. Elmondanám, hogy a regionális együttműködés a Balti-tenger térségében jó példa. Mi ott a Balti-tenger térségében összekapcsolódunk e projektek segítségével. Az eurókötvények ebből a szempontból kitűnő mechanizmust jelentenének. Természetesen szükségünk van ezekre a projektekre, és ezek a projektek egy egész régióra kiterjedhetnének. Szerintem a balti tengeri stratégia ebből a szempontból kitűnő, elképzelés, és nagyon örülünk Jacques Delors és Buzek elnök kezdeményezésének azért, hogy ez az európai paktum megszülessen. Köszönöm Ben Benson Dániából. Köszönöm szépen, elnök úr. Én anyanyelvemen Dánul fogom folytatni. Először is megköszönöm Filip Majsztatnak a kiváló bevezetőjét, és Osztom az általa elmondottakat, ami a finanszírozást illeti. Szükségszerűen korlátosak ezek a finanszírozási lehetőségek, hiszen a tagállamok költségvetése is korlátos, és ez az elkövetkezendő évekre is igaz. Tehát szükséges egyfajta garancia rendszert létrehozni, olyan beruházásokat támogatni, amelyek a 2020-as stratégia célkitűzéseinek a megvalósítását szolgálják. Hogyan tudjuk ezeket a célokat elérni? élek azzal a lehetőséggel, hogy most itt vannak a nemzeti parlamentek képviselői, ezért elmondom, hogy az első szabály, amit tiszteletben kell tartani pénzügyi válság, pénzügyi és gazdasági válság esetén, az, hogy a beruházásokat úgy lehet vonzani, hogyha bizalmat tudunk teremteni az adott ország gazdasága iránt. Felteszem a kérdést, hogy létezik ez a fajta bizalom? Hát szerintem Európában bizalmi válságot is élünk. Mitől van ez? Miért van ez? Túl sokan többet költöttek, mint amennyi a bevételük volt, ez aztán túlzott eladósodáshoz vezetett, a tagállamok eladósodtak, és aztán megjelent a nemzeti adósságválság jelensége. A az ázsiai feltörekvő gazdaságokkal szemben hátrányba kerültünk. Mit tudunk most tenni? Minden egyes tagállamnak megvan a saját, megvannak a sajátosságai, vannak közös paraméterek, úgymond, de vannak olyanok, amelyek változnak, termelékenységi szintek, a munkahét, és szabadnapok száma, és így tovább. Az eurókötvények lehetőséget teremthetnek, de két kérdés itt felmerül bennem. Az egyik a versenyképességi paktum, amelyen dolgoznak az állam és kormányfők. Szerintem ennek a paktumnak a beruházás barát klímát kellene támogatni. Fel is teszem a kérdést, hogy nem lenne jobb, hogyha inkább az európai gaz- olyan európai gazdaságokat hoznánk létre, amelyek úgyis most válságban vannak, Ja, hát, tehát, hogy versenyképes gazdaságokat hozunk létre, nem pedig eladósodunk a jövőre. Oui, Monsieur le Président, ça va être difficile. Deux, deux ou trois choses. La, la première, c'est sur les besoins. Gobert úr következik hár, egy percre. Nos, ez nehéz lesz, elnök úr, de szeretném mindenképpen feltenni a következő kérdést, hogy ha megnézzük az infrastruktúrát, a földgáz hálózatokat. Három földgáz hálózat van keletről nyugatra, ez valóban észszerű. Aztán az mellátás. a hálózatokat, mindenképp, mindenképpen ezeket a hálózatokat kellene előnyben részesíteni, vagy a decentralizált hálózatokat. Eddig még nem sikerült válaszokat találni ezekre a kérdésekre. Aztán zöld növekedés, aztán kutatás, mindezen ezekről nem hallottunk semmit, vagy lehet, hogy csak én nem hallottam. Mindez nagyon fontos területek lennének, hogy befektetéseket eszközöljünk. A javaslat kitűnő. A kockázatvállalás esetében látom, hogy a banki szektornak is van azért itt általában felelőssége, nem csak a beruházási bankról van itt szó, a másik, a Bázel 3. Ez nagyon sok problémát vethet majd fel, annál is inkább, amikor a bankok például a KKV-ket finanszírozzák. Nagyon sok pazarlásról is hallottam, az biztos, hogy állami szinten ez, ez megtörténik, de a pénzügyi válság az a privát pazarlás következménye. Jól értettem, kérdést intézne Mestet elnök úrhoz. Ezt össze szeretnéd kötni a hozzászólásoddal, vagy csak felteszed a kérdést? Talán nem. A kérdésem igen rövid, ami a befektetéseket illeti, és az, hogy klasszikus adaptált finanszírozást találjunk, ez önmagáért beszél. Ezt a mi szakbizottságunk nem kritizálja, de a kérdésem egyik az, hogy az új pénz, finanszírozási, innovatív finanszírozási eszközök hogyan tudják mobilizálni az európaiak megtakarításait, nem csak az egyénekét, vagy az állami alapokét harmadik fél bevonásával, ami pedig a hosszú távú befektetéseket illeti és a nagy infrastruktúrális projekteket. Itt milyen követelmények vannak, milyen kohézió, milyen konvergencia, hiszen tudjuk, hogy válságot élünk most meg. Mester úr, öné a szó most, hogy reagáljon a hozzászólásokra, és választ adjon a kérdésekre, és utána a frakció koordinátorai szólalhatnak fel, akik röviden állást foglalnak, elnézést, egy felszólalót elfelejtettünk. Cironis úr Görögországból érkezett, ő a listán áll, de sajnos nem láttam a nevét, ezért most ő kap szót először. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak bennünket erre az interparlamentális találkozóra, amit igen érdekesnek találunk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy véleményt cseréljünk az EP-beli küldöttekkel, de nemzeti parlamenti képviselőkkel is. Amikor válság van, akkor mindig a stabilitási, pénzügyi stabilitási szükségletekre szeretnénk választ találni, de több kohéziót, több fejlődést is szeretnénk. Végül is mi történik? A gazdaságaink recessziótól szenvednek, itt a munkanélküliség és az adósságok növekedése. Plusz forrásokra van szükség ahhoz, hogy finanszírozzuk a fejlődést, a kohézióst, a válságot. Görögországnak növelnie kellett forrásait a kohézió, a fejlődés, fejlesztés számára. Döntés született az EU csúcs találkozóján a stabilitási mechanizmusra nézve, és ezt mi pozitívnak látjuk. Ami az új eszközöket illeti, melyekről a bank elnök úr beszélt, ezek átfogóak, hatékonyak, szolgálhatják a fejlesztést és a kohéziót, a reál gazdaságba kell, hogy ezek irányuljanak. És Görögország szerint regionális megközelítés kell, amikor választásról van szó, ami pedig a különböző kultúrákat illeti, és az új adókat. Nem mindegyiknek van meg itt a helye a területi dimenzió prioritást jelent Görögország szempontjából. Javasoljuk, hogy erősítsük a hármas célt, intézményes és gazdasági szempontból. A régiókat szerepeltessük itt, vonjuk be a szigeteket, a hegyi, vagy pedig a határmenti régiókat. Néha szó, szó, elnök úr. Az elnök úr nagyon kevés időt ad számomra, elnézést kérek, természetesen lehetetlen az összes kérdésre, megjegyzésre válaszolni, pedig nagyon érdekes dolgokat hallottam. Akkor most csak három témára korlátoznám a hozzászólásomat. Az első a KKV-k szerepe ez alapvető az európai gazdaságban. Mindannyian tudjuk, hogy a vállalkozások nagy többsége kevesebb, mint 250 főt foglalkoztat, és közben ők adják a legtöbb munkahelyet. Jogos az, hogy ezt a dimenziót nem hanyagoljuk el, de a, az EU tagállamok a részvényesek kérésére jelenős emeltük a különböző hitel lehetőségeket a KKV számára. Kiosztottunk egy anyagot, abban megtalálják a számadatukat. Ma jobban tudjuk követni viszont a pénzalapok effektív felhasználását, és ellenőrizni tudjuk, hogy a bankok ezeket az alapokat valóban arra használják e a bankok, hogy a KKV-k jobban hozzáférjenek a hitelekhez. Másrészt pedig ez igen jogos megjegyzés Pitikernen asszony részéről. Azt mondta, hogy itt nem csak hitelről van szó, hanem a kockázati tőkéről. Itt is többet kell tennünk. Van egy lányvállalatunk, amely az FSI, amely részt vesz a KKV-k finanszírozásában, és úgy döntöttünk, hogy a leányvállalatunk eszközeit növeljük, valamit van egy CIP program, EU program, amely szintén hozzájárul ahhoz, hogy több lehetőség legyen a KKV-k megsegítésére. Csak sematikusan tudok szólni, elnézést kérek, majd később a részletekre is visszatérhetünk. Második téma a Project, Project Bonds, projekt kötvények kérdése. Még mindig van itt némi félreértés, úgy látom. Dölor elnök től elnézést kérek, amikor az újságíróknak kell elmagyaráznom, hogy miről van szó, akkor különbséget teszek a Dölor kötvények, a Juncker kötvények és a Barózó kötvények között. Én mindhármat támogatom, de látni kell, hogy ezek igen különböző eszközök. A Dölor kötvények a következőt jelenték. Az EU kölcsönt vehetne fel ahhoz, hogy a beruházási költségeket fedezze. Dölor elnök indította el ezt a gondolatot, akkor, amikor az első transeurópai európai közlekedési és energiai hálózatot indították be. Akkor a legtöbb pénzügyminiszter ezt ellenezte, mert az ilyen típusú kötvények emelik az EU, EU adósságát. És ez viszont ortodox dolog költségvetési szempontból, mert azért vesznek fel kölcsönt, hogy beruházásokat finanszírozzanak, amelyek a kollektív javakat emelik ez az euró lényege, amelyeket az EU ad ki. A Juncker kötvények, ez azt jelenti, hogy a tagállamok adósságának finanszírozását részben mutualizálják, vagyis osztoznak rajta, kölcsönösen vállalják, és ez a különböző tagállamok jellegétől is függ, vagyis a Brüggel csoportra utalnék, az adóság egy részét úgy tekintik, hogy ezen kölcsönösen osztoznak. Azután ott van a barózó kötvények kérdése. Ez egészen más, mert a kötvénykibocsátó sem nem az EU, sem a tagállam, hanem a kibocsátó az egy projektvállalat, általában egy privát cég, vagy félig privát, félig állami cég, amely eh, kibocsátja a kötvényeket. De úgy kell eljárni, hogy ezek a kötvények olyan szintet érjenek el, amelyek minőségiek, és az intézményes befektetők számára lehetővé teszi ez a szint azt, hogy megvásárolják a kötvényeket. Itt arról van szó, hogy egy sajátos befektetési klientúra, klientúra céloznánk meg, akik hosszú távra fektetnek be, mert itt hosszú távú finanszírozási projektekről van szó. Ott vannak a nyugdíjalapok és a biztosítási társaságuk, ott a feltételek szigorúak, csak megfelelő minőségű papírokba tudnak befektetni A vagy két ás minősítésű kötvényekbe. Amikor infrastruktúráról van szó, mindig van kockázat. Úgy kell eljárni, hogy a projekt eh, cég által kibocsátott kötvény A vagy két ás minősítésű legyen, és itt van az Európai Beruházási Bank eh, alárendelt szerepe, amelyet még esetleg az Európai Bizottság is támogatná. Jensen asszony szólt a szélerőművekről. Ilyen típusú projektek eh, szerepelnek a 2020-as stratégiában. Megújuló energiáról van szó, de azért itt vannak eh, kockázatok, és éppen ezért eh, a kereskedelmi bankok nem szívesen finanszírozzák ezeket a projekteket, viszont a projekt kötvényeket ezekre fel lehetne használni. Végül pedig egész röviden szólnék egy alapvető fontosságú dologról, a Lisszaboni stratégiával való összevetés. Azt mondtuk, hogy az nem sikerült. Miért? Sikerülne viszont akkor a 2020-as stratégia. Itt nem a stratégia természetéről vagy tartalmáról van szó, amely annyira más lenne, pedig a Lisszaboni diagnózis az korrekt volt. Itt arról van szó, hogy hogyan fogjuk megvalósítani a stratégiát, és itt az európai gazdasági kormányzásról, irányításról van szó. Sokat beszélünk erről, holnap reggel az ECOFIN tanács, a bizottság javaslatát megvizsgálja a gazdasági kormányzás jegyében, de itt két dolog elengedhetetlen. Először is erősíteni kell a kormányzást, be kell vezetni egy szankció mechanizmust, amely hitelesebb lesz, és én azt kívánom, hogy legyen valamilyen ösztönző mechanizmus, ami arra vezeti a tagállamokat, hogy a közös irány mellé sorakozzanak fel. De itt bővítésről is van szó, mert a multilaterális felügyelet eddig a költségvetési aspektusokra összpontosított a pénzügyminiszterek mindenképpen tudják, hogy mennyire fontos a köz pénzeket kézben tartani, ellenőrizni. De vannak más gazdasági aspektusok, amelyeket szintén koordinálni kell. Beszéltünk a kutatásról. Világos, hogy a kutatási beruházások hatékonyabbak lesznek, hogyha jobban koordináljuk őket, és ehhez el kell fogadni azt, hogy a multilaterális felügyelet európai szinten nem csak a költségvetésre irányul, hanem más gazdasági aspektusokra is. Ezt el kell fogadni. Most viszont abba hagyom, elnök úr, de ezt szerettem volna elmondani, mert a tapasztalataim azt mutatják, hogy ez a feltétele annak, hogy a 2020-as stratégia sikerüljön. Köszönöm szépen, kérem az öt koordinátort, hogy szóljanak hozzá. Kérném azt is, hogy egy percre korlátozzák mondandójukat, mert utána a Perez szeretne még hozzászólni. Frank Engeli a szó parancsoljon. Euh, Köszönöm, nehéz lesz. Némi történelmi visszatekintés. Az európai kötvények már 1953 óta léteznek, mert akkor volt egy európai szerződési projekt, ami sajnos soha nem lett elfogadva, és ez azt mondta ki, hogy az EU a finanszírozás érdekében kötvényeket bocsáthat ki. Úgyhogy ez nem új dolog, nincs új a nap alatt. Új számokat látunk, itt számadatokat már tehát elnök úr beszélt, 15 milliárdról, és ez 10-20 európai költségvetésnek felel meg, de ez nem jöhet csak a privát szektortól, meg kell egyeznünk egy európai közberuházási stratégiáról. Meg kell beszélnünk, hogy mire van szükségünk, és hova akarunk eljutni. Szerintem ezt csak úgy lehet finanszírozni, hogyha a költségvetési, európai költségvetési rendszereket teljesen átalakítjuk, azután a vállalatok, vállalkozások növekedése. Kevés olyan cég van Európában, amely kritikus méretet érne el ahhoz, hogy versenyre kelljen, az észak-amerikai cégekkel, ehhez kell a kockázati tőke, és ezek, ha nem jönnek privát forrásból, akkor viszont több állami forrást vagy segélyt kell létrehozni. Köszönöm. Köszönöm szépen, én egy kicsit aggódom, amiatt a különbségtétel miatt, amit itt most megteszünk. Ennek konkrét okai vannak. Majstat professzor úr elmondta, hogy a 2020-as stratégia végrehajtásához milyen keretfeltételekre van szükség. Hallottuk ma azt, hogy nagyon sokan meg vannak győződve arról, és én is így, hogy nagyobb politikai integráció nélkül nem tudjuk megvédeni az eurót, euró nélkül viszont nem, léte, nem tudjuk a 2020-as stratégiát megfelelő módon alkalmazni. Nagyon fontos tehát azt megoldani, hogy mindegy, hogy társadalmi, politikai vagy intézményi szereplőről van, szó, hogy ezek egy, a szuverenitásuk egy részét be tegyék a közösbe, úgymond. Tenélkül nem tudunk haladni. A második dolog például hogyan tudjuk azokat az eszközeket megvalósítani, amelyek a stabilitási paktumot garantálják. Ezeknek az eszköznek a strukturális, az európai strukturális és intézményi szerkezetből kell megszületni. Tehát ugye megvan a pénz, a finanszírozás, a másik pedig a gazdasági beavatkozások, ez a két oldal. Köszönöm szépen, Olesmét, tél szó. Köszönöm szépen. Azt hiszem, nagyon érdekes volt ez a vita, nagyon értékes volt ez a vita. Nem most kezdjük el itt az Európai Egyesült Államokat létrehozni, ne féljen senki ettől. Most kezdődik az, hogy megvitatjuk azt, hogy mindenki, az állampolgárok, akiket mi képviselünk, egymástól függ. Ezt nem tagadhatjuk, ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Függünk egymástól. Ezt tartsuk tiszteletben. Lehet, hogy ez túl sok Európát jelent egyeseknek, másoknak ez túl kevés Európát jelent, de mindenképpen függünk egymástól, és összekapcsolódtak itt a szálak, öt vagy tíz évvel ezelőtt ezt el sem tudtuk volna képzelni, hogy ennyire ilyen komoly kölcsönös függőségek alakuljanak ki. Lord Lyndon Harrison mondta azt hiszem, és én nagyon örömmel hallottam ezt, hogy a kereskedelemről beszélt én önnek, és londoni kollégáinak azt mondanám, hogy szükség van, ezért van szükség arra, hogy Nagy-Britannia teljes mértékben részt vegyen az EU-ban, hogy a szabad kereskedelem, a nyílt piac, piac megvalósuljon, hogy megvédjük az egységes piacot. És aztán holland kollégámnak pedig azt mondanám, hogy természetesen lehet, lehetünk kritikusak de nem vádolhatjuk Brüsszelt mindenért, amely nem sikerül. Lehetnek kritikusak, de ne próbálják mindig Brüsszelt vádolni mindenért. Ez a díj szerintem veszélybe sodorja az egész európai projektet. Yeah, thank you, thank you. Uh, Robert, következik. Köszönöm szépen Majszat úrnak a kiváló magyarázatokat, a infrastruktúrális projektek finanszírozási igényeiről. Egyetértek azzal, hogy új eszközöket kell találnunk, lehet, hogy a barozó kötvények lesznek a jó megoldás, vagy más esetekben a TNT projekteket nem tudjuk finanszírozni, a jelenlegi pénzügyi keretek alig haladják meg az 8 milliárd eurót, ez nem elég, elégséges. Mi az, ami engem angaszt? Minél nagyobb egy projektnek a piaci értéke, annál nagyobb a prioritása, annál inkább nyereséges. A projekt kötvények esetében ezek a projektek élvezik tehát az elsőbséget. A kérdés felmerül azonban, Pervas Berenssel egyetemben én is kérdezem, ugye a konvergencia gondolata, tehát hogy a politikák konvergenciáját hogyan valósítjuk meg. Képzeljünk el egy példát. A projektkötvények érdekesebbek mondjuk a magánbefektetők számára. Mondjuk gondoljunk egy terminálra a Balti-tengerben, Finnországban, Észtországban, Lettországban és Litvániában lehetne egy gázszolgáltató, vagy pedig egy másik projekt, amely sokkal nyereségesebb. Nikolaos. Köszönöm, elnök úr. Annyit szeretnék mondani, hogy a Beruházási Bank elnöke nagyon érdekes előadást tartott számunkra. De azután elkezdődött egy vita, sok mindent elmondtunk a 2020-as célok megvalósításáról, és itt van a kérdés, miért nem volt sikeres a Lisszaboni stratégia. Az elnök elmondta a saját verzióját, ezzel nem értek egyet. De mi ennek a lényege, vagyis fontos ez a kérdés. Miért nem sikerült a Lisszaboni stratégia? És szerintem a 2020-as stratégia is kudarcra van ítélve, mert ez egy antiszociális stabilitási megállapodáson alapszik, az elnök úr szólt róla, még szigorúbbnak kell lenni, szankciókat kell bevezetni, de akárhogyan legyen is, szerintem ebből kiindulva ez a stratégia is sikertelen lesz. Nem arról van szó, hogy itt elnézőek vagyok, de még a nagy országok se tudják ezt megvalósítani a válság miatt. Második megjegyzés, egyetértünk az eurókötvények bevezetése. Miért ne legyen pénzügyi tranzakciós adó vagy illeték jó, de valami stabilabb dolog kellene, hogy az euró stabilabbé váljon, és jelentősebb közösségi költségvetés, erősebb szerep a központi banknak. Azután van egy konkrétabb kérdésem, elnök úr, tud-e rá válaszolni? Ha a bank célja többek között az, hogy csökkentse az egyenlőtlenségeket a kohézió szempontjából, akkor a bank foglalkozik-e a leggyengébb országokkal? Ezt nem értetem. Ön azt mondja, hogy vannak olyan beruházások, amelyek semmit nem hoznak, ez pazarlás. De az Európai Bank közvetítő a nemzeti, az európai költségvetés és a privát szektor között, főként infrastruktúrális téren előfordul, hogy a költségek növekednek, amikor a magánszektor közbelépés, akkor nincsen pazarlás. Pervans, tiéd az utolsó szó, mint mindig. Köszönöm, Önök úr, nagyon sajnálom, hogy Mestat úr nem beszélt, vagy nem tudott válaszolni két kérdésemre, a megtakarításokról, a háztartások megtakarításáról, azután szó volt még az ingatlan buborékról, a kohézióról, a kollégák is beszéltek erről. Felmérem, hogy kinek mi a felelősségeit. Látom, hogy a Lisszaboni stratégia kudarcát lidérsznyomásként éljük meg. A bank felelőssége, és az új finanszírozási lehetőségek kidolgozása ennek örülünk, de ez nem elég. Maga az elnök úr is mondta, le kell vonni a következtetéseket, akkor, amikor párhuzamosan más vitákat folytatunk, és hogy őszintő legyek, azért szeretek én egy kis vitát provokálni, de Elmondjuk, hogy a Lisszaboni stratégia a kudarc volt, de közben ott van az oktatás, az ismeretek, a tudás, hiszen a sikernek ez az alfája és az omegája. Azután nem az EU számadatai alapján vizsgáljuk mindezt, mert az EU nem nézi meg, hogy az önök által megszavazott költségvetés hogyan járul hozzá a stratégiákhoz, hanem az OECD számait használják fel, és ezek azt mutatják, hogy a válság előtti két évben a tagállamok fele csökkentette költségvetését, például az oktatásra szánt kiadásait, és közben senki nem beszél szankcióról ezen államok ellen, amelyek alássák saját jövőjüket és az EU jövőjét a világversenyben. Én arra kérem önöket, hogy gondolkodjanak el ezen. Ha megnézzük például a banktörvényt, amit elfogadtunk, és a biztosítási törvényt, jogszabályokat, a saját tőke követelményeket, akkor látjuk, hogy itt bizonyos változókat vezetünk be a saját tőke természetét illetően, van itt az első szint, meg a második szint, stb. Most elfogadjuk azt, hogy másképpen értékeljünk, vagy kvalitatíve másképpen nézzünk bizonyos dolgokat, és ez teszi lehetővé a tőkésített nyugdíjt például, és erről kellene vitatkozni a stabilitási paktumot most megreformáljuk, aztán ez vonatkozik erre is, meg a pénzügyi tervekről, az EU költségvetésére is vonatkozik ez az új programozási időszakban. Ez érint minket is, meg önt is. Mástát elnöknek valóban üzenetet kell itt közvetítenie, mert ösztönzőről beszélt. Az EU-ban van egy terület, ahol ez hatékony a kohéziós politika területe, amikor tudjuk, hogy az leghatékonyabb donorok itt a régiók és a területek az EU-n belül, és a területek, térségek esetén itt finanszírozni kell a hosszú távú beruházásokat, a konvergenciákat, és itt kell az ösztönző. A pénzügyi tervről szóló vita más képen zajlik. Most már csak egy dolgot mondanék. A tagállamokban a kormányok majd azt fogják önöknek mondani, hogy figyelembe véve a belső költségvetési megszorításaimat nem tudok hozzá